Hölgyeim és uraim, kezdjük akkor. Már is 15 perc késésben vagyunk. És 32 napi rendi pontunk van. 32 bizony. Tehát jó lesz elkezdeni. Van valami ellenvetés, felvetés? Igen, hogyha a koordinátorok ülésén valamilyen eljárási kérdés felmerülne, Pakisztánnal kapcsolatban azt lehetne a ma délutánra áttenni? Elnök, hát nem látok semmi okát, hogy ne lehetne. Jó, akkor megvárjuk a többieket, és akkor majd döntünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól függően akkor, hogy a koordinátorok hogyan döntenek, de abból indulok ki, hogy pozitív lesz a döntés. Azt kérném majd, hogy a szavazásnál a szóbeli kérdés vonatkozásában Kolumbia tekintetében kerüljön föl majd a listára. Különböző frakciókkal beszéltünk erről, és a tanácskozásokat illetően Peru és Kolumbia kapcsán kérdést intéznénk a bizottsághoz. Uh, Akkor most jön a következő ülési ügyzékönyvének elfogadása, márciusi ülésről van szó. Van, hogyha van valamilyen ellenvetés, azt az ülés vége előtt tegyék meg, kérem szépen. A szokás szerint az interneten is kövez, közvetítjük uh, az ülést, kivéve persze az inkább jelentést. és kiosztottuk a levelezési listát. És kérem, hogyha valakit az érdekel, akkor kérje. Négyes napirendi pont a háromoldalú tárgyalások jelenlegi állása. Két anyagról tárgyalunk a tanácssal. Az egyik a beruházási megállapodás a kapcsolatos szerződések. A helyzet a következő. A tanács és a bizottság megegyezett arról, hogy tárgyalnak egy megállapodásról, és a bizottság egy nem hivatalos dokumentumot állított össze a saját javaslatainkról, javaslataikról, és akkor most nekünk és a tanácsnak kell nyilatkozni, hogy egyetértetünk-e a bizottság javaslataival. Épp ezért állást kell foglalnunk erről a dokumentumról, erről a bizottsági dokumentumról. Úgy tűnik számomra, hogy közel állunk a megállapodáshoz, de még van legalább két olyan téma, amelyel foglalkozni kell méghozzá óvatosan, mielőtt elérnénk ezt a megállapodást. De az elkövetkezendő egy-két hétben nyilvánvalóan tudni fogjuk, hogy lehetséges-e a megállapodás. Aztán az ISP megállapodást illetően elkezdődött a tárgyalás, és a szavazásról is döntöttünk, de ugyanakkor a tanácssal való azonnali tárgyalásokról is szó volt. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy nagy előrehaladást tettünk ebben a témában. Részben ez annak köszönhető, hogy még mielőtt elkezdtük volna a tárgyalásokat, tulajdonképpen a tanács már is a kompromisszumra kész volt. A három oldalú tárgyalások során a technikai kérdéseket sikerült megoldanunk, ezek kevésbé érdekenek voltak politikai szempontból. Ez azt jelenti, hogy most a következnek az igazán érzékeny kérdések, kínos kérdések, és négy olyan terület van, a védzáradék, a tartam, a termékeknek, és a komatológiai eljárás. És a parlament egy ajánlatot tett a tanácsnak, és várjuk a tanácsnak a reagálását. A tárgyalások légköre nagyon kellemes, és azt hiszem, hogy mindannyian ugyanabba az irányba megyünk el, persze nem ugyanazt a, ugyanolyan távra próbál, ha, vagyunk hajlandók elmennünk. És azt hiszem, hogy nem sokára, talán az elkövetkezendő háromoldali tárgyalások, tehát a májusi plenáris előtt sikerül eljutnunk a végeredményhez és aztán a jelenlegi soros elnökség alatt sikerül végül a megállapodást megkötni. Köszönöm szépen. Ez a két anyag a parlamentnek a tárgyaló csoportja egységet mutatott, ez pedig nagyon jó arra, hogy a parlament a tárgyalási pozícióját megerősítse. Most akkor az ötös napi rendi pont következik, a csoportok tevékenységének nyomon követése, ez pedig az ellenőrző csoportok tevékenysége. Nos, nézzük akkor ezeknek a tevékenységét. Kivéve azokat, ahol nem léptünk előre. Eh, először Oroszországgal kezdenénk, tehát maradjon itt a kolléga. Elnézést kérek, eh, elnök úr. a nagykövettel, az orosz nagykövettel próbálunk egy, összeülni, eh, és találni időpontot előre. Erre egyszerűen nem találtunk még olyan időpontot, amire el tudna jönni, és beszélni velünk, és az első ülésünkön ennyire jutottunk. Az utolsó üléshez képest egy harmadik találkozót is tartottunk a bizottsággal. A beruházási szerződéssel kapcsolatban, két eszmecserét folytattunk. Először a kereskedelmi kapcsolatokról, hogyan is állnak jelenleg, ezt a bizottsággal tárgyaltuk, és akkor most már a többi kérdésre koncentrálunk. Jó. Akkor Spiro, Spiro fogunk találkozni aki az USCR-nak a képviselője. És ő fog a dolgok alakulásáról beszámolni. Tehát az EU-USA kapcsolatok alakulásáról fog beszélni. Nos? Igen, elnök úr, ami az EU-Japán szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos monitoring csoportot illeti három találkozót tartottunk, találkoztunk a bizottság képviselőjével, a Business Europe japánbeli tanács képviselőjével, illetve a Dán nagykövet, illetve a Dán elnökség képviselőjével is egyeztettünk. És Nagyjából látjuk, hogy hol tart a tárgyalási folyamat, a scoping, tehát az előzetes igények felmérése zajlik még. Májusban lesz egy harmadik találkozója a scoping-gal foglalkozó csoportnak, hiszen továbbra is vannak még akadályok a scoping, az igényfelmérés, definíciók terén, és bízunk benne, hogy az Európai Bizottság végül tud majd ajánlatot tenni a tanácsnak a tárgyalások megkezdésére, és így kialakulhat a mandátum. Továbbra, tovább folytatjuk tehát a munkát, és a japán nagykövettel és most ugye találkozunk, szeretnénk neki elmondani, hogy mindent meg kellene tenni ahhoz, hogy kielégítő eredményre juthassunk. Thank you. In this meeting we'll have the occasion. Köszönöm szépen. A mai ülésen majd meghallgathatjuk a bizottság képviselőjét és a japán nagykövetet is. Nos, akkor kért valaki szólt? A Merkozóral kapcsolatban akkor hagy számoljak be. Két találkozóra került sor. Az egyik tegnap került megrendezésre. És elég bonyolultak ezek a tárgyalások, mert nehéz a téma. Ugyan történt előrelépés, de nem túlzottan erőteljes. A mezőgazdaság ugye valóban egy elég komplex témakör, de belső problémák is mutatkoznak a Mercosur csoporton belül. Ugye itt az árfolyamokról van szó, az iparról, többek között, és hát nincsen elég ajánlat, amit úgymond ki lehetne cserélni. A Mercosur részéről az hangzott el, hogy még nem tudnak konkrét javaslatot előterjeszteni származási országokra vonatkozó szabályokról is szó volt, a vitarendezésről is szó esett, a mezőgazdaságra vonatkozóan is igye, igyekeztünk egyeztetni itt a növényegészségügyel kapcsolatban, annak érdekében, hogy az egész Mercosur térségben egységes szabályozás lépjen életbe. De ne felejtsük el, hogy van egy nagy politikai téma is a Mercosuron belül. A múlt héten arról értesültünk, amikor a repceolajról beszéltünk, hogy Argentína és a világ többi része között, és ugye repso cégről van szó, és ismerjük, hogy milyen bonyolult helyzet alakult itt ki, nem is könnyű ezeket az egyeztetéseket most levezetni. Uruguay és Paraguay vezeti ugye az üléseket, de a kapcsolatainkat Argentinával javítani kellene. Ez most egy olyan probléma, ami minket is érint, de elsősorban őket, tehát a másik oldalt. Azaz, hogy a Mercosuron belül hogyan fogják majd kezelni ezt a problémát. Tegnap próbáltuk körüljárni azt is, hogy az argentin nagykövettel össze lehetne ülni, aki eddig nem csatlakozott a megbeszélésekhez úgyhogy fogalmazhatnék úgy is, hogy ez az egyik legfontosabb megállapodás, és az Európai Unió szeretné ezt tető aláhozni. A nehézségek azonban elsősorban politikai jellegűek, nem pedig technikaiak. Még akkor is, hogyha persze vannak technikai jellegű problémák is. Mindkét oldalról várjuk a javaslatokat, mindeddig azonban eléggé nehezen haladunk előre. Az eszmecserék a tárgyalások tehát folytatódnak. Július első hetében lesz egy következő tárgyalási forduló, és azt reméljük, hogy az új brazil elnökség egyfajta új dinamikát fog majd adni ennek az egész tárgyalási folyamatnak. Nézzük Kanadát. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy csak most érkeztem, de tudtam, hogy programon van ez a kérdés. Annyit szeretnék jelenteni, hogy a húsvéti szünet előtt a monitorozó csoport, amely kiváló munkát végzett, kivéve a kollégámnak a részvetelét illetően, de a két fő tárgyaló jelen volt, és 45 percig tartott, és mivel én kitettem fel egyedül kérdéseket, megpróbáltam bombázni őket. De mindesetre az egyik válasz az összefoglalja, hogy mi is történt. A kanadai főtárgyaló Verhel úr bevezető előadást tartott 10 percben, és utána néhány kérdés következett. Én sokkal ügyesebb voltam, mint közül korábban voltam, de a jó hír az, hogy a szakértői csoport amely most már nem működik munkája után, mégiscsak előrelépésről tudott beszámolni. És a nyár során próbálnak majd eredményre jutni. Ez nem sokkal később történik, mint eredetileg lett volna. Tehát egészét véve azt jelenthetem, hogy néhány nap múlva, amikor Kanadába megyek, és tudom, hogy Quebecben az ellenzék tiltakozott, de a, a, támogatják a CITA egyezményt, de akárcsak én, ők is kifejezték aggájaikat a titkolózást illetően. és a kérdés az, hogy most mindent vagy semmit sem lehet elérni, tehát ezért választottuk a tárgyalásokat, mindenre figyelünk, akár a titokban elmondott dolgokra is, de a a főtárgyalók hozzáállását illetően az a benyomásom, hogy minden rendben megy, és időben sikerül megkötni az egyezményt. Köszönöm szépen. Ecuador és Bolívia röviden kérem szépen. Van-e a monitorozó csoportot illetően valami új hír? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy egyetértünk-e abban, hogy Bolíviát és Ekvadort egyetlen ilyen ellenőrző csoport tartsa szemmel, mert szerintem így hatékonyabb lenne a munka, és hogyha együtt értenek a kollégák emellett, ebben, akkor a, a koordinátorok ülésén erről dönthetünk. Május közepén lesz a következő ülés, és meghallgatjuk a bizottságot, a most e héten és a jövő héten vel, folyó gyakorlat alatán, tehát hogy megnyissuk újra a tárgyalásokat ezzel a két országgal. Akkor világosabban fogjuk már látni a két oldalnak a helyzetét és álláspontját, és aztán én Ekvadorba és Ekvádorban jártam, Ekvádorban jártam a múlt héten, hogy felmérjük a helyzetet, és és az INTA következő ülésén majd beszélek erről. Köszönöm szépen. Nos, az indiai kereskedelmi tárgyalóval beszéltem az EU-India csúcs után. Közép-Amerikát illetően a, polgár, a, a, a civil társadalom képviselőivel ö, ö, volt a nem kormányszervezet képviselővel egy ülés, és azt hallottam, hogy a tanács úgy döntött, hogy szétválasztja a különböző fejezeteit a szabadkereskedelmi egyezménynek. Aztán Ukrajnával kapcsolatban az Európai Bizottság képviselőivel volt egy ülés, aztán Szingapurral is a főtárgyalókkal voltak, és az bizottság között. Nos, akkor nézzük a hatos és a hetes napirendi pontokat. Ez közös eszmecserét jelent Közép-Amerikával kapcsolatban. Először az Európai Unió és tagállamai, másrésztről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megködéséről van szó, de Pablo Zalba Bidegai nincs itt, ezért Maria Correa fog helyette beszámolni. Most a második eszmecseréről van szó. Az AFET az illetékes bizottság, ugyanis a szándékukkal szembe menve az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy ők lesznek azok. Jó, és a másik résznek a e, jelentéstevőre Leichtfried kolléga, ahol mi vagyunk az, az illetékes bizottság, de kezdjük akkor az elsővel, és akkor Mária Kerreje következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, Pablo Zárba nevében szólok most, aki nem tudott ma eljönni Először is a Közép-Amerika és az EU közötti társulási egyezményről, illetve a védzeradékról beszélnék, illetve a stabilizációs mechanizmusról a banán esetében, amit az EU, illetve Közép-Amerika, illetve valamint Kolumbia és Peru között kötöttek. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság részéről mi azt kívánjuk, hogy a társulási megállapodás Közép-Amerikával hatályba lépjen. Ez nagyon fontos Közép-Amerika és az EU számára egyaránt. Egyfelől jelentős politikai súlya van, hiszen ez az első biregionális ilyen megállapodás a Lisszaboni szerződés hatályban lépése óta, és megmutatja, hogy milyen fontos az együttműködésünk más régiókkal. Ugyanakkor a politikai integrációt is segíti Közép-Amerikában. Nagyon jó jelzés ez, Panama is részes állama, illetve e régiók és az EU között nagyon szoros az együttműködés szociális aspektusa is van mindennek, többek között emberi jogi vonatkozások. Az Európai Unió szilárdan kötelezettséget vállalt, hogy minden kívánalmat be kell tartani. Nagyon fontos, hogy egyensúly jöhet létre a két régió esetében. Fontos ez a befektetéseknél, fontos a jogbiztonság szempontjából bizonyos országokban, és nyilván nyilvánvalóan elkerülhetetlen a stabilitáshoz is a régió növekedésének biztosítása. Két olyan régióról van szó, amelyek történelmileg nagyon szorosan kapcsolódnak Európához, ezt szeretnénk tovább javítani. Fontos az életszínvonal, fontos a fenntartható fejlődés. Szeretnék néhány fontos dolgot jelezni még ebből, ezekből a megállapodásokból, amelyek a jövőbeli megállapodások szempontjából fontosak lehetnek a befektetésekről beszélnék mindenek előtt, és itt a földrezi megjelölések és a tulajdonjog, szellemi tulajdonjog jelentősége kiemelendő a WTO szempontjából is növényvédelmi szabályok, állategészségügyi szabályok, közbeszerzési szabályok, ami a védzáradékot illeti, illetve a banán stabilizációs mechanizmust, megpróbáljuk figyelembe venni azokat a módosítókat, amelyek fontosak lehetnek a megállapodás javítása szempontjából. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, mert túl gyorsan beszél, nem lehet így tolmácsolni. Ami tehát a védzáradékot és a banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmust illeti, azokat a módosítókat szívesen figyelembe vesszük, amelyek véleményünk szerint hasznosak, ami a dél-koreai megállapodást illeti, ez precedenst teremtett. Ugyanilyen kritériumokat kell alkalmazni, sőt, ez lehetővé teszi, hogy a megállapodások jobban működjenek, és a mi szakbizottságunk ellenőrizhesse az alkalmazásukat annak is utána kell nézni, hogy az Európai Unió számára milyen következményekkel jár egy ilyen megállapodás megkötése. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság figyelembe venné ezeket a szempontokat. Végül szeretném kihasználni az Európai Bizottság jelenlétét, és megkérdezni, hogy mit gondolnak, hogyan alakul majd a menetrend. Elnök, köszönöm szépen. Jörg Leichtfried helyett Bent Lange fog hozzászólni most, tessék. Leichtfried. Köszönöm szépen, valóban Jörg Leichtfried nincs itt, nem tud itt lenni, mert nagyon fontos találkozója van Ausztriában, ezért engem kért meg, hogy a legfontosabb elemeit a módosítókra vonatkozóan, itt a védzáradékról beszélünk, elmondjam nyilván a Közép-Amerikával kötendő társulási megállapodásról van szó. Számos módosító került benyújtásra, amelyek nagy részüket tekintve abba a csapás irányba mutatnak, amelyet a jelentéstevő is elgondolt. Van egy pár azonban, ahol pontosan ellenőriznünk kellene, hogy az európai intézmények hatáskörét esetleg túllépnénk-e. Itt olyan feladatokra gondolok, amelyek ugye a három intézménynek a hatásköre és feladata megmaradna. A cél az kellene, hogy legyen, hogy a társadalási megállapodással koherens védzáradékot és stabilizációs mechanizmust is hozzunk létre. A jelentéstevő és a parlament által előterjesztett módosítók a szociális, az emberi jogi és a fenntarthatósággal kapcsolatos aspektusokat a jelentésen belül mindenképpen meg kell őrizni, és amennyire csak lehet, nyilván a jogi felülvizsgálat eredménye mellett megőrzendőek. A módosítók ellenőrzése a jogi szolgálat által és egyéb jogi szakértők által úgy gondolom, hogy hamarosan lezárul. És hogyha tisztázzuk ezeket a tisztázandó kérdéseket, akkor Jörg Leichfield természetesen kompromisszumos módosítókat fog megfogalmazni. Így aztán lehetőségünk nyílik arra, hogy a szándékainkat, a képviselők által megfogalmazott szándékokat kompromisszumokba integráljuk. Összességében Jörg Leifrit szeretne köszönetet mondani a kiváló együttműködését a kollégáknak. Abból indul ki, hogy jó eredményre fogunk végül jutni. Úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna. Jó, akkor megnyitjuk mindkét témában a vitát magáról a kereskedelmi megállapodásról, illetve a véd záradékra vonatkozóan is. Ez ugye a második téma. Az első felszólalónk McClarkin képviselő lesz. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. A társadalmi megállapodás azt gondolom mindkét fél számára jó irányba mutat, és a közbeszerzés az agrárium számára is azt gondolom, hogy helyes irányba mutat, főleg itt a WTO kontextusában. Struktúrát lesz a párbeszéd a témákban, és a biztonság és az emberi jogok témáját is tárgyalni fogjuk a megállapodásra vonatkozó tárgyalások alatt. Azt gondolom, hogy kétoldalú ez a kapcsolat a a társadalási megállapodás vonatkozásában, hiszen tudjuk, hogy az egyik oldalon ott van az az 500 milliós óriási piac, és a kereskedelmi fenntarthatósági hatásvizsgálat is azt mutatja, hogy csökkenni fog a szegénység az egyik oldalon, és a kereskedelmi lehetőségek pedig bővülnek. A kétoldalú védzáradék és a stabilizációs mechanizmus, és azt gondolom, hogy mindenképpen támogatandó, de egyes régiókban azért vannak protekcionista mechanizmusok, és ezeknek a mechanizmusnak a fenntartása 2020-ig azért eléggé aggályos, hiszen nem ez volt az eredeti célkitűzés, és akkor lehet, hogy az egész társulási megállapodás csapdába esik. Az egyes paragrafusban a stabilizációs mechanizmus vonatkozásában úgy tűnik, mintha kevésbé szigorú rendelkezéseket és szabályokat kellene betartani, pedig ez nem így van mert ennek a banán termesztésre negatív hatása lenne, tehát sokkal inkább ennek az ellenkezőjére kellene magunkat elhatározni. Összességében én azt várom, hogy le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat az érintett országokkal, de azt mondom, hogy egy kicsit tartok attól, hogy mik le, mi lesz mindennek az eredménye, mert protekciós intézkedések is születhetnek, és nem ez volt az eredeti cél. Köszönöm. José Andreas kap a szocialista és demokratikusok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a védzáradékról szeretnék beszélni. Valóban benyújtottunk egy módosítót, pontosan azért, hogy figyelembe vegyük azokat a ö, protekcionista ö, szempontokat, amelyekről szó volt a perem régiók esetében. Ezek a védzeredékok automatikus eljárás mechanizmust eredményeznek. Ezek a perem régiók szinte kizárólag egy-egy termékből élnek, és a védzeredékok a saját termékeink, terményeink védelmét szolgálják, vám kezelési felfüggesztést eredményeznek. A perem régiók kifejezetten érintettek ebben a vitában. A védzáradék 12 per 4-es pontját alkalmazni kell, és úgy gondoljuk, hogy koherensebb lenne az Európai Parlamenti értelmezés szerint alkalmazni ezt a pontot. Köszönöm. Kérje más a szót. Európai Bizottság. Gaspar Frontini úr szól hozzá először. Merre van ön? Ön az? Igen, én vagyok, de mivel a legtöbb kérdés eh, a védzeredékre vonatkozik, a kollégámnak adnám át inkább a szót, aki ezzel foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök úr. Wolfgang Bühler vagyok, a DG Trade-nél eh, osztályvezető az Európai Bizottságnál, akárcsak a múltkor. Eh, John Glank igazgató a DG mezőgazdaságtól, és itt van, ő is hozzá fog szólni. Szóval azzal kezdeném, hogy Lange úr emlékeztetett rá, hogy ö, mi is a fontos itt a védzáradékoknál. nos, a módosítók az FTA-val, a szabadkereskedelmi megállapodással összhangban kell, hogy legyenek. A szakbizottság... ö, munkája, illetve a módosítók arra irányulnak itt, hogy a koreai védzáradékokkal összhangban legyen ez a megállapodás. Sajnos időnként az ördög a részletekben lakozik, ezek a módosítók, amelyek Közép-Amerikával kapcsolatban érkeztek, alapvetően három kategóriában sorolható. Az egyik a bizottságra és az európai vállalkozásokra tesz terhet, másút további munkát szükségeltet az igény, a, má, a harmadik esetben pedig a szabadkereskedelmi egyezménnyel való összeegyeztethetőség a fontos az először is az első kategóriánál, ahol az Európai Bizottságra és a vállalkozásokra kerülne teher véleményünk szerint a módosítók további beszámolási kötelezettséget írnának elő a bizottság számára a parlament felé. Elismerjük, hogy nagyon fontosak ezek a jelentések a parlament számára. A parlament így tudja a szabadkereskedelmi megállapodásokat nyomon követni ugyanakkor minden jelentést administratív terhet jelent, és időnként ez nagyon nagy kihívás, amikor kevesebb munkaerővel kell tovább működnünk, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a két célt valahogyan össze lehetne békíteni. 33-as és a 41-es e, módosító e, kér további e, jelentéseket. Most a 33-asra utalnék csak, ahol a bizottságnak be kellene számolnia a piaci árakra, foglalkoztatásra, az európai termelőszektor, a kis termelők helyzetének alakulására vonatkozó hatástanulmányokról, tehát be kellene számolni a nem rendelkezik egy sor szükséges statisztikával a bizottság ahhoz, hogy elvégezhesse ezt a munkát, meg kellene kérdezni az európai vállalkozásokat. Tehát, nagyon el kell gondolkodni azon, hogy tényleg ekkora terhet vállaljunk-e mi, illetve a gazdasági szerepvállalók. A második kategória, amivel foglalkozni szeretnék, az a kategória, mi szerint további munkára van szükség a cél eléréséhez. Itt a 32-es, 36-os és 40-es módosítókra utalnék a 36-os módosítót emelve ki példaként. A 36-os módosítónak az a célja, hogy a ö, súlyos ö, ö, perem régiós ipar helyzet romlást ö, definiáljuk. A komoly ö, romlás egy feltétel romlása feltétele ugye a védzáradék életbeléptetésének e régiók esetében. Most mi is használjuk a súlyos károkozás fogalmát. Itt ugye egy nagyon komoly feltételrendszerről van szó, ami azért előállhat, hogyha most a serious injury kifejezést használjuk, hmm, ehelyett a súlyos körülményromlás helyett akkor kötelező intézkedésekre lesz szükség, és tovább megyünk, mint a szabadkereskedelmi egyezmény előírásai. Ezen tehát érdemes elgondolkodni. A 38-as és a 39-es módosítókra is szeretnék itt utalni. Ezek azt javasolják, hogy az Európai Parlamentnek legyen joga vizsgálatot kezdeményezni. Korábban sikerült megoldást találni, és talán ez lehet itt is a tovább lépés lehetősége. Na most ami a banánt illeti, a harmadik kategóriát Johnnak adnám át a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a parlamentnek a szándéka nem az, hogy olyan módosítókat nyújtson be, amelyek ellentmondanak a szabadkereskedelmi egyezményben vállalt kötelezettségvállalásokkal. Még mindig vannak javasolt módosítók, amelyek tulajdonképpen nem összeegyeztethetőek a szabadkereskedelmi egyezmény szellemével, lényegével. Az első ilyen a 2020-on túlmutató egyezmények, amelyek a banán stabilizációt egyezményt kitolnák. 33, 34 és 36-os módosítók ezek. Ez a vámcsökkentések idejére szólnának, nem pedig állandóak lennének. Nem hiszem, hogy a közép-amerikai partnerök ennek akár a lehetőségébe beleegyeznének, hiszen ezt a mechanizmust nem akarják ö, ö, állandóra. Persze, 2020 után ö, ö, a régi mechanizmusra visszatérhetnek, tehát nem mindent vesztettünk el. A második módisító, amely megint csak elmond, ellentmond az FTA lényegének, azok, amelyek automatikusan lennének alkalmazandók a banán ágazatra, amikor elérik a különböző volumeneket. Ez a 42-es és a 44-es módosító. Ezek jogi problémákat okoznak, okoznának. Először is a partnerek Közép-Amerikában nem egyeztek bele abba, hogy a banán stabilizációs mechanizmust automatikusan alkalmazzák, amikor elérik ezeket a szinteket, és, és nem is erről tárgyaltunk a partnerekkel. És a másik kérdés a banán stabilizációs mechanizmus automatikusát tétele, és ezt tulajdonképpen egy bizonyos kvalitává alakítanák át. A WTO banánrendezés szerint a, nem lehet a banánnal kapcsolatban újabb kvótákat alkalmazni. Itt összeférhetetlenség kérdése merül fel. Elnök úr, érezzük, hogy a banán kérdés bizonyos Európai Uniós képviselőknek mennyire érzékeny kérdés, és pontosan emiatt mondjuk azt, hogy az egyezmény az nem liberalizálja teljesen az adókat. Aztán ezt a mechanizmust csak a banánra tárgyaltuk, és ahogy Volkank is említette, az FTA-ban vannak külön rendelkezések, amelyek e, egy védzáradákban védik a legkülső régiókat. Tehát minden ilyen érzékeny kérdéssel törődtünk a megállapodás ezen rendelkezéseiben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor térjünk vissza az előadókhoz, vagy az ő nevükben szólók, Maria Korea. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Csak szeretném megköszönni mindenkinek, akik hozzászóltak ehhez a kérdéshez. A bizottság képviselőinek is köszönöm a hozzászólásukat, és szeretnék mindenkit említeni arra, hogy Közép-Amerika számára mennyire fontos ez a megállapodás. Köszönöm szépen, hát én is jeleztem már, hogy a koherenciára vonatkozó két módosítóinkat mindenképpen felül kívánjuk vizsgálni a tekintetben, hogy koherensek-e. De jogi szempontból szerintem igenis legitim az, hogy kitartsunk a módosítóink mellett, és nyilván ennek szellemében Leichtfried úr utána kompromisszumos módosítókat fog megfogalmazni. Az együttműködést eddig is köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük akkor a határidőket. Mindkét témában ugye döntésre kell, kell jutnunk. A vélemény és az állásfoglalás vár ránk, és hagy mondjam el, hogy az elnökök értekezlete úgy határozott, hogy a hozzájárulási határozat a társulási megállapodásra vonatkozóan az AFET illetékességébe tartozik. Ők döntenek, azaz nem mi fogunk erről dönteni, ami véleményem szerint jogi szempontból erősen megkérdőjezelendő. Ugyanakkor az elnökök értekezete úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű kezdeményezést kellene előterjeszteni az AFET-nek hát a határozat megszületése előtt. Az 50-es cikk értelmében az eljárási szabályzat 50. cikke érdeké, értelmében ugye a megerősített együttműködés tartozik ide, hát azért ez még nem körvonalazódott, nem is tudom, hogy az AFET eleget tesz majd az elnököt értekezetének döntésével. Úgyhogy ezt meg kell várnunk. Amennyiben úgy, úgy lesz, akkor nyilván lesz egy társ bizottság, amely ugyancsak dolgozik ezen a témán. Na nézzük akkor. Ennyit szerettem volna mondani akkor az ütemezéssel kapcsolatban. És akkor menjünk tovább, 8-as napi rendi pont. Implementation of the bilateral safety. Következő nyolcas pontunk tehát kétoldalú védzáradék az Unió és Kolumbia, valamint Peru között a kereskedelmi megállapodásba foglalandó ez. Bízom abban, hogy az AFET nem fogja itt a saját illetékességünket megint csak jégre vinni, jelenleg mi vagyunk még az illetékes bizottság, a hozzájárulási eljárás tekintetében és a védzáradék tekintetében is. Nézzük akkor a védzáradékra vonatkozó szabályzatot először. Mário David kér szót. Uh, Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy 20 perc múlva el kell mennem, egy másik delegációhoz csatlakozom, úgyhogy ha nem veszik rossz néven, el kell mondanom, vagy el kell mennem, úgyhogy ha esetleg a, a sorrendet fölcserélnénk, azt nem bánnám. Jó, akkor 9-esre térünk át. Ez maga a kereskedelmi megállapodás Kolumbia és Peru, valamint az Unió között, úgyhogy Mario Davidnak át is adom a szót a néppárt részéről. Ez a második eszmecserénk ebben a témában. A jóváhagyás még nincsen meg a tanácstól, de várjuk a határozatot. és a tájékoztatást itt a parlament részéről, amelyet május végére várunk. De, mint ahogyan tudják, volt már egy első eszmecsere, ez most a második, és Mário Levidnek megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Bent, szintén, hogy megengedted a cserét. Először is úgy döntöttünk, hogy az SND frakciónak a javaslatát elfogadjuk, tehát hogy a bizottságnak egy szóból kérdést tegyünk fel, ugyanis ez nagyon fontos, az INTA nyújtja be, és holnap elfogadjuk ezt a szópoli kérdést, remélhetőleg a bizottság, szakbizottság ülése során. Remélhetőleg a májusi második plenáris ülésen és napirendre kerül ez. A bizottság válaszi alapján, amely a, előre mielőtt mi jóvá hagynánk ezt a megállapodást szeptemberben, a közös álláspontra reagál, mind a kereskedelmi, mind a nem kereskedelmi vonatkozásaira. A jövő héten majd körbeküldjük ezt az anyagot, és aztán a módosítók benyújtásának a és lehetőséget biztosítsunk. Ezeket a módosítókat be kell nyújtani azért, hogy időben május 8-a előtt lefordítsák őket. Utána az állásfoglalásról történik a szavazás a májusi ülésen, tehát ez egy új időpont, és Végül a záró szavazás a júniusi Strasbourgi szavazás előtt ezt befejezzük. Mindannyian tudják, hogy mindent szeretnénk elérni, és ezt komolyan gondolom, és például David Martinnal együttműködök, és a különböző frakciók, David ezért néz rám, tehát a különböző frakciókkal tárgyalunk azért, hogy a parlamenti perspektívát kialakítsuk eh, a harmadik országokkal való kapcsolatunkat illetően. Ezek az országok eh, nem csak megfigyelők, hanem partnerek azt hiszem, hogy senki sem szeretné eh, leereszkedően eh, foglalkozni ezekkel az országokkal, hiszen ők önként eh, partneri kapcsolatot akarnak kialakítani, és ennek megfelelően kell őket kezelni. Vannak olyan felszólalások, amelyek másként látják ezt, és hallok olyan kérdéseket is, hogy a harmadik országokkal e, kapcsolatban olyan törvényeket próbáljunk, szabályokat próbáljunk rájuk előszorkolni, amelyet saját magunkra nem e, erőszakolnánk. Ez nevetséges e, tesz bennünket. Például az ILO 169 szerződés 169-es pontját Kolumbia és Peru betartotta, és mi nem tartottuk. Aztán a C 185-ös illetően még mindig van három tagállam, amelyek nem ratifikálták ezt. És ez mind munka és kollektív tárgyalási jogokat illet. Nos, tehát ez emlékeztet arra a helyre, amely a berlini fal leomlása előtt történt, és azért mondom, hogy a partnereinket tisztelettel és jó hiszeműen, tehát ezekkel a partnerekkel ilyen módon tárgyaljunk. Nos, a nem kereskedelmi vonulatai, vonzatai ennek a megállapodásnak emlékeztet arra, hogy Kolumbia és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás május 15-én lép életbe. Mind Kolumbia és Peru hatalmas erőfeszítéseket tettek a helyzet javítására, az az általános emberi munka és fenntartható fejlődési jogokat illetően. Ennek ellenére a a kormány, az állampolgárok, a civil társadalmi és az ellenzéki tár, pártok képviselői által tett előfeszítések ellenére még mindig nagyon sokat kell tenni. Elsősorban az új jogalkotási keret bevezetését illetően, amely a szegénység, erőszak és korrupció civil háború, polgárháború, a fegyveres csoportok, a gyilkosságok, a munka és polgári jogok hiánya problémáját megoldaná. Ugyanakkor mind Kolumbia és Peru, amely eh, hatalmas eh, változásokon ment keresztül, eh, ennek ellenére az emberi jogok területén még mindig hátul Kolumb. Mióta az új elnök lépett hivatalba, azt állapította meg a Genfi emberi jogi ülés, hogy Santos elnök úr kormánya ugyan támogatja az emberi jogokat, ennek ellenére ez a gyakorlatban nem történik meg. Ugyanakkor a kormány hozzáállása konstruktív, és bevezettek olyan politikákat, amely a fegyveres konfliktus áldozatait segíti. Hogyha ezt megfelelően hoz, hajtanák végre, akkor a, visszajuttatnák a jogos tulajdonosoknak az ellopott földeket továbbra is a gyilkosságok folytatódnak, szakszervezeti képviselők, emberi jogi, jogvédők esnek áldozatul, elsősorban Kolumbiában. De az utóbbi időkben, az utóbbi két évben a 250-ről 51-re csökkentek például az áldozatoknak, a szakszervezeti áldozatoknak a száma. Persze, hogyha csak egy lenne, az is túl sok, de azért hatékonyan csökken ezeknek a száma. És ez azért történt, mert a kolumbiai kormány a büntetlenség ellen fellépett, és támogatja a szakszervezeti képviselőket és az emberi jogvédőket, és Eh, a főügyész hivatalából ráállítottak eh, ügyészeket a szakszervezeti vezetők eh, ellen elkövetett gyilkosságok kivizsgálásában. Például 120 ilyen nyomozó vett részt. A büntetlenség elleni harc na, fontos célkitőzése a kormánynak, és 88 ügyet tárgyaltak, és 300, 300 embert letartóztattak ezzel kapcsolatban. Jelenleg több mint 11 ezer állampolgár élvez állami védelmet, ebből 24 százalék szakszervezeti képviselő, 11 százalék helyi tanácsos és az újságírók 4%-at képviselnek. 2010-es 10 millióról 110 millióra emelkedett az erre költött összegnek a száma. Az utóbbi két évben a védelmi szolgálat alá egyre többen tartoznak. Nos, konstruktív párbeszédet javaslok ezekkel az országokkal, azért, hogy az emberi jog védelem szintjét megtartsuk, és 2009, a 2009-es kolumbiai és európai parlamenti egyezménynek megfelelően e, évente kétszer összeülünk az emberi jogok kérdésében, és a kolumbiai kormány nyitott ezekre a tárgyalásokra, e, és ennek nincs is párja tulajdonképpen a világon. Az emberi jogvédelemet illetően a megállapodás kötelező és messzire nyúló emberi jogi védelmet biztosott, és az egyes cikkben a az alapvető emberi jogok demokratikus elveinek a megvédelé megvédését biztosítja, és ezeket az élveket tiszteletben tartja, amely ennek a megállapotásnak egy nagyon fontos pontja. Ez azt jelenti, hogyha nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, akkor ennek a kereskedelmi megállapodásnak a szellemét sértik meg, és megfelelő intézkedéseket hozhatnak, akár a, felfüggeszthetik a megállapodást is és ennél kötelezőbb érvényű megállapodást nem ismerek. Végül pedig ez a kereskedelmi megállapodás megfelelő garanciákat biztosít arra, hogy messzire nyúló szociális védelmet biztosítunk az állampolgároknak, mind a munkahelyek, mind a környezetvédelem területén és a kereskedelem és a fenntartható fejledéssel egy egész fejezet foglalkozik. Ezen kívül javasoljuk a civil társadalom szerepének a megér, megerősítés, elsősorban a munkahelyi jogok és a fenntartható fejlődés területén. Azt is javasoljuk majd az Európai Parlament új hatáskörét illetően a nemzetközi szerződések megkötése során, hogy 2013 harmadik negyedévében egy jelentést hozunk létre a kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. Végül pedig azt hiszem, hogy ez az eszköz, ez az megállapodás egy eszköz a változás előidézésére. A valóság a mostani és a jövőbeli partnerországokban állandóan változik. És a ratifikálás mellett mégiscsak csalódást okoz a perui kormány hozzáállása a földrajzi jelzésekkel kapcsolatban. De Gucht biztos úr már azt is mondta, hogy ha még alá is írják a megállapodást ezek a partnerországok, a bizottság végső aláírása csak akkor történik meg, amíg az új földrajzi jelzőségek kell kapcsolatban nem írják alá lényeges számban. A 250-ből 216 az Európai Unió számára nagyon fontos, és Kolumbia már aláírta ezeket, de a peruvi, perui barátaink még csak 50-et írtak alá. A most akkor a szigorúan kereskedelmi vonzatokat tekintve nem kaptam ezzel kapcsolatban megjegyzéseket, és ezért remélem, hogy önök támogatják ezt az állásfoglalást és a javaslat tervezetet, amely a jóváhagyás után következik. Köszönöm. Thank you for your Köszönöm szépen ezt a nagyon eh, kiterjedt eh, indoklást az EU-Kolumbia-Peru kereskedelmi megállapodáshoz. A szóbeli kérdés, amit Mário David és Bent Lange készítettek elő, eh, az önök dossziéjában kiosztásra került, úgyhogy kérem tanulmányozzák, mielőtt a plenáris elé kerül. A következő hozzászóló Bent Lange. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy a kezdeményezésünket felkava, felkarolta, és egy állásfoglalást készített összeköttetésben egy bizottsághoz intézett kérdéssel, amelyel tisztázni kívánjuk az eddig tisztázatlan kérdéseket, illetve a megállapodás denge pontjait is javítani kívánjuk ezáltal. Mindenképpen meg vagyunk arról győződve, hogy a kereskedelmi megállapodásnak vannak bizony gyenge pontjai. Kedves kollégák, teljesen egyértelmű, hogy az az elfogy a kereskedelem nem önmagában vett politikai eszköz, hanem ahhoz kéne, hogy hozzájáruljon, hogy az emberek helyzete az érintett országokban, akik kereskedelmet folytatnak egymással, jobb életet élhessenek. Nos, ezen háttér előtt szerintem pontosan végig kellene még egyszer gondolnunk ezt a megállapodást, és hogy milyen megállapodásra jussunk a szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében, hogy mindkét partner országban az e- ott élő emberek helyzete javuljon, tehát ne csak ígéret maradjon, amit itt papírra vettünk. E tekintetben fontosnak vélem azt, hogy pontosan fontoljuk meg, hogy mely területeken kívánnánk esetleg pótlólagos megoldásra jutni, és pótlólagos megállapodást kötni. Teljesen egyértelmű, hogy Kolumbiában azért van elmozdulás, ez kétségkívül így van, és ez azt gondolom, hogy pozitívan is értékelendő. Úgy gondolom, hogy az áldozatokra vonatkozó törvény egy nagyon fontos lépés előre. Ez a pozitív trend Kolumbiában, és a megvalósítással azt gondolom, hogy megtörténnek az első lépések, hogy a földre bejelentett igényeket ki tudják elégíteni, és a saját hazájukon belül elüldözöttek is visszatérhessenek. Tehát Kolumbiában ezek a változások talán a pótlólagos megállapodásokkal is erősítenék az országot. Ez kellene, hogy legyen az egyik célkitűzésünk. Most ha megnézzük ezt a megállapodást, akkor azért bennem három kérdés vetődik fel. Kétség kívül szerepel a megállapodásban, hogy mindkét partner, tehát Peru, Kolumbia, illetve az Unió másik oldalon, kötelezi magát az emberi jogi egyezmények tiszteletben tartására. Azt hiszem, hogy ez mindent elárul, de semmit mondó is egyben, mert nem kerül specifikálásra, hogy mely részeit értjük az egyezménynek ez alatt, a betartandó szabályok alatt. És nincs meg a monitoring mechanizmus sem, tehát semmiféle felügyelet, semmiféle kontroll nincsen, azaz az általános rendelkezések és szabályoknak a betartását nem tudjuk, hogy ki ellenőrzi. Ezért én meg vagyok arról győződve, hogy egyfajta monitoring folyamatot kellene elindítani az általános rendelkezéseknek a e, betartására vonatkozóan. Kollégák, az is kérdés, hogy mi történik, hogyha az egyik részes fél azt állapítja meg, és azért erre van esély, lehet, hogy Kolumbia lesz az, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyeket Európában sem tartanak be. Na, mi történik akkor, hogyha ez kerül megállapításra? Hát azt gondolom, hogy az egyetlen lehetőség az lesz, hogy akkor a megállapodást hatályon kívül helyezik. De ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha tanácson belül egyöntetően ez lesz a döntés. Egyhangúan ez lesz a döntés. Őszintén szóval nem hiszem, hogy ez lesz ennek a rendelkezésnek az adekvát kezelési módja. Úgyhogy a felügyelet, a kontroll arra vonatkozóan, hogy az általános rendelkezéseit az emberi jogi egyezménynek betartsák, mindenképpen el kell indítanunk, és ne felejtsük el a vitarendezési mechanizmust sem, ezt is körvonalazni kellene. Ez lett volna az első hosszú gondolatom. Második pont 276-os és 77-es pont. Itt a fenntarthatósági fejezetre utalnék. Ugye a jogi rendszerből fakad ugye az emberi jogi egyezmény egyes cikkeinek betartása, de aztán ott van még a fenntartatósági aspektus, és vannak még a környezetvédelmi aspektusok is az emberi jogokon túl. Azonban tudjuk, hogy nagyon sok esetben ugye ezek már túlmutatnak az általános kereten. Tehát a konkrétabb rendelkezéseket illetően komolyabban át kellene vizsgálni, meg kéne vizsgálni még egyszer ezt a megállapodást. Én megnéztem és a fenntarthatósági fejezet végrehajtása tulajdonképpen a rendelkezésre álló forrásoktól függ, és a források bevetése, felhasználása nem fog nyilvánosságra kerülni, tehát erről nincsen jelentéstenteni közeledtség. Úgyhogy ez egy kiskapu, mert az egyik oldalon azt mondjuk persze ezt, ezt, meg ezt meg akarjuk valósítani, de nincs meg a megfelelő forrás hozzá. Úgyhogy mindenképpen el kellene gondolkodnunk még arról, hogy a fenntarthatósági fejezetet hogyan hajtjuk végre, és a szükséges rendelkezésre álló források felhasználását hogyan tesszük transzparensé. Azaz egy olyan folyamatra lenne szükség, amelyel pótlólagos forrásokat tudunk esetleg biztosítani a végrehajtásra. Gondolok itt a munkahelyi felügyelőkre, Ugye, hogyha a nemzetközi munkaügyi szabályzatoknak a betartását vizsgáljuk, akkor nem elég az ILO szabályokat papíron aláírni és elfogadni, miközben zárójelben megjegyzem, hogy azért Európában is van itt még némi pótolnivaló, de még egyszer mondom, nem csak az aláírás a lényeges ezeknek az egyezményeknek, hanem a konkrét megvalósítása is. Tehát a munkaügyi felügyelőknek a kérdése, akik elmennének konkrétan a munkahelyekre és ellenőriznék a szabályoknak a betartását. Ehhez is kellenek források. Tehát a második pont annak biztosítása, hogy amiben megalkottunk, amiben megállapodtunk, az megvalósításra kerüljön. Harmadik pont a civil társadalom bevonása. Meggyőződésem az, hogy az az elvárás, hogy a kereskedelem által javul az emberek élet körülménye, azt fogja eredményezni, hogy a civil társadalom is ellenőrizni akarja ezeknek a megállapodásoknak a tartalmát és megvalósulását. A Koreával kötött megállapodásra utalnék. Ott vannak Domestic Advisory Group nevű csoportok, akik tanácsadó szervezetek, és ezek nagyon sok esetben kormánytól teljesen függetlenül kerülnek felállításra. Nekünk most azon lehetne elgondolkodni, hogy hasonló mechanizmusokat a Kolumbiával és Perúval kötendő megállapodáson túl megköthetők-e a civil társadalommal, akik utána nyomon követnék a megvalósítást, és lehetőséget kapnak arra is, hogy tanácsokat adjanak, vagy akár panaszokat fogalmazzanak meg, annak érdekében, hogy az egész folyamat tényleg az emberek javára történjen. Tehát az NGO-k, a munkáltatók és a szakszervezetek közösen vennének részt ezekben a független, kormánytól független eh, szervezetekben. Tehát, hogyha valamilyen pótlólagos megállapodásban gondolkodnunk, még hogyha ilyen kiegészítő egy, gondolkodnánk, vagy valamilyen más formációban, egy Memorandum of Understandingben, akkor szerintem ez mindenképpen célra vezető lenne, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hamasov? kollega. Köszönöm szépen, Solc úr, mondja a következőket. Mindkét jelentős tevének szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon-nagyon részletesen, a részletekben menően mutatták be a részleteit ezeknek a megállapodásoknak, illetve azokat a kihívásokat is, amelyekkel a parlament találkozik a végrehajtás és a ratifikáció tekintetében is. Fontos ezekkel a kihívásokkal most konfrontálódnunk, és a két kulcs szó, amelyet a képviselők is magukénak vallanak, a monitoring és a végrehajtás. Ha már a végrehajtásnál tartunk, akkor tényleg pontosan oda kell figyelnünk, hogy mi kerül megvalósításra, és teljesen egyetértek Dávid képviselőtársunkkal, az ILO egyezmények sem kerülnek minden egyes tagállamban megvalósításra. Tehát ha magunk táján van még pótolni akkor nem szabad másokat sem kritizálnunk. És aztán a kereskedelmi megállapodásoknak a ratifikációja is egy olyan eh, kérdéskör, ahol a magunk házatáján kéne először söpörnünk. Még egyszer visszatérek a végrehajtásra. Tényleg azt kell szem előtt tartanunk, hogy mi történik a gyakorlatban. Hogyha azt látjuk, hogy eh, Kolumbiában a a büntetlenségre, büntetlenség eltörlésére vonatkozó rendelkezések nem kerülnek át ültetésre. És csak pár eset van, ami most pozitív irányba mutat, akkor azt gondolom, hogy a múltbeli emberi jogsértéseknek a feldolgozása, lezárása egy fontos téma, amire oda kellene figyelnünk. Ugyanúgy a szakszervezeti tagoknak a az erőszakos meggyilkolása egy olyan téma, amit nyomon kell törül, követnünk, és ahogy Mártin úr is elmondta, hogy nem szabad hagyni ezeket az eseteket megtörténni. 2010-hez képest ugyanis megint nőtt a, a meggyilkolt szakszervezetéseknek a száma. Úgyhogy közösen kell erre odafigyelnünk, arra tehát, hogy a, vállalt kötelezettségeknek a megvalósítása hogyan zajlik. Ennél fogva azt gondolom, hogy a Bent Lange által elmondottakra is reagálnunk kell, főleg amit az egyes pont alatt elmondott, tehát az egyezményeknek a végrehajtása. Itt is ki kellene tartanunk amellett, hogy a végső ratifikáció előtt kellene elvárnunk a, a végrehajtás, az egyezmények végrehajtását, mert a kolumbiai ország, kolumbiai lakosok és az uniós lakosok számára akkor válik érzékelhető a társulási, illetve kereskedelmi megállapodásból származó előnyöknek a mi volta. Amit a fent, ha, fenntarthatósági fejezet illeti, hát ez nem kötelező érvényű, olyan tekintetben, hogy nem hasonlítható össze egy vitarendezési mechanizmussal. Amikor a, itt volt a biztos, de Gücht biztos úr, elmondta, hogy sajnos nincsenek meg a struktúrák és a mechanizmusok, a szükséges mechanizmusok, amikor különbözőképpen interpretálnak egy rendelkezést és ez a gyakorlatban többször előfordul. Sajnos itt a, a mi részünkről is kevés a mozgásterünk, ez is egy fontos téma, ezt is meg kellene vizsgálni. Szerintem itt is kellene változtatni, még mielőtt a végső ratifikációra sor kerül. Köszönöm. Na, Metin Kazak. Metin Kazak. Oui, monsieur le président. Én köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék előadónk Catherine Berber nevében szeretnék néhány apró észrevételt tenni. Sajnos ez a jelentés készítője már nincs itt, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb megjegyzéseket már megtették kollégáim Ben Lange, illetve Schmulz. Számunkra nagyon fontos hogy a kolumbiai kormány nagyon konkrét kötelezettséget vállaljon arra, hogy folytatja erőfeszítéseit, és tovább javítja az emberi jogi helyzetet, különösen a szakszervezeti tisztviselők helyzetét. Ezen az alapon lehet fejleszteni politikai és kereskedelmi kapcsolatainkat. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek pozitív tendenciáját támogatni kell, és fenn kell tartani. Támogatjuk az előadónak a javaslatát, miszerint szóbeli kérdést nyújtanánk be, mielőtt még a parlament érdemben dönt magáról a megállapodásról. egyetértünk, hogy emberi jogi akciótervet kell kidolgozni és ismertetni. Tehát mi nagyon pártolnánk, hogy minél hamarabb készüljön el a szövegtervezet, és módosítókat is lehessen benyújtani. Fontos, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény hatályba lépése előtt már működjön ez az akcióterv, és az akciótervnek legyenek jogilag kötelező részei is, amelyeket objektívben lehet értékelni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Frontini úr, most akkor. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. hat kommentáljam az elhangzott észrevételek némelyikét. Mindenek előtt az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért az előadó értékelésével, illetve a többi képviselőnek az értékelésével, miszerint a kolumbiai kormány az igen nehéz küzdelemben az emberi jogok javítása terén eredményeket ért el. Nyilván évek óta nem sikerült javítani az emberi jogi helyzetet. Ez most mindenképpen pozitívumnak számít. A kolumbiai kormány elkötelezett a nemzetközi közösség szemben kötelezettséget vállalt a helyzet javítására ilyen körülmények között, ahogy az előadó is mondja, ez a megállapodás további eszközt jelent a kolumbiai kormány számára és számunkra is hogy az emberi jogokat, illetve különösen a munkajogot jobban tiszteletben tartsák a jövőben Kolumbiában. Tehát ebből a nézőpontból kell tekinteni az egész kereskedelmi megállapodás. Most a részletekről, különböző aspektusokról. Először is az emberi jogi záradékkal kapcsolatban, mi szerint, hogyha emberi jogsértés történik, akkor felfüggeszthető a megállapodás. Természetesen nagyon tág a megfogalmazása ennek a záradéknak, sokféleképpen lehet értelmezni, és nincsen monitoring mechanizmus, de ez összhangban van azzal, amilyen megállapodásokat az EU eddig kötött, az EU nem szeretné megkötni a saját kezét az emberi jogsértések értelmezése szempontjából. Nem akarja, hogy mások interpretációját kelljen követnie, tehát az Európai Unió maga ítélheti meg, hogy mi számít emberi jogsértésnek, nincs erre vonatkozóan kötelező mechanizmus vagy definíció a megállapodásban. Nyilván politikailag ez egy nagyon érzékeny terület. Másfelől amikor a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetet elolvassuk, láthatjuk, hogy itt nem kötelező erejű rendelkezések szerepelnek. Ez igaz, ez, e, tehát ez hangzott el, bocsánat, de ez nem igaz. Kolumbia és Peru esetében ezek a rendelkezések teljes mértékben kötelezőek, tehát Kolumbia és Peru kötelezettséget vállalnak igenis arra, hogy az alapvető munkajogi egyezményeket betartsák, a környezetvédelmi megállapodásoknak eleget tegyenek, elnézést tehettek fel egy kérdést. Kötelezőek, de végrehajthatóak is, tehát kikényszeríthetőek is? nem tartoznak a jogviták rendezésére létrehozott mechanizmus alá, de van egy speciális mechanizmus, ami kifejezetten ehhez a fejezethez kötődik, és úgy gondoljuk, hogy ez a mechanizmus valójában hatékonyabb az ilyen rendelkezések monitorozása és kikényszerítése szempontjából. Miért? Nos, amikor kereskedelmi témákról van szó, akkor alapvetően általában a kereskedelemre gyakorolt hatásuk érdekel bennünket. Tehát hogyha negatív hatásuk van a kereskedelemre, ezt kell bebizonyítani, akkor intézkedhet az ember, akkor léphet fel. Nagyon nehéz azonban azt bizonyítani, hogy a kötelezettségek megsértése, jogi, környezeti kötelezettségekről lévén szó, a kereskedelemre is kihat. Ezért e, ebben az esetben kevesebb lehetőségünk lenne a fellépésre. Van egy másik ok is. Az ilyen jellegű kötelezettségvállalásoknál úgy gondoljuk, hogy sokkal hasznosabb, hogyha nem szankciókkal kezdjük, kereskedelmi szankciók nehezen megvalósíthatóak, nehezen alkalmazhatóak, stb. Sokkal hasznosabb, hogyha olyan mechanizmussal élünk, ami lehetővé teszi, hogy független szakértők monitorozzák az, a kormányzati beszámolókat, készítsenek független jelentést, amire a kormánynak reagálnia kell, az érintett feleknek reagálniuk kell, be kell mutatniuk, hogy milyen intézkedéseket terveznek reagálásképpen annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodás működjön és betartásra kerüljön, és ezek a jelentések nyilvánosak is lesznek. Ilyen esetben, mint az itteni rendelkezések esete, hatékonyabb az ilyen típusú mechanizmus, mint a kereskedelmi szankciók mechanizmusa. Tehát, hogy összegezzem, jogilag igenis kötelezőek ezek a rendelkezések, és egyértelműen kikényszeríthetőek a monitorozásukra kifejezetten az elfejezett rendelkezéseinek jellegéhez kötődő mechanizmust hoztunk létre. Úgy gondolom, hogy ezzel reagáltam a bizottsághoz irányuló legtöbb kérdésre. Nyilván a szóbeli kérdést el fogjuk olvasni, és időben válaszolunk rájuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Riki Enné asszony is kért szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni mindkét jelentéstevőnek, Lange úrnak és Mario Davidnek, hogy eh, támogatják a bizottságnak a véleményet az EU, Kolumbia és Peru kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. Néhány megjegyzésem lenne az emberi jogi záradékkal kapcsolatban, amely része ennek a megállapodásnak. Én a latin-amerikai országokkal együtt működtem az emberi jogi kérdésekben, és az emberi jogok megsértése ebben a e, régióban gyakran történik. És a megállapodás az Emberi Jogi Albizottságban is téma volt, és Maria David ott is felszólalt. És foglalkozott a szakbizottság e, abban a megállapodásban az emberi jogi záradékkal. És én hangsúlyoztam, hogy az EU szerepét e, világosá kell tenni, és ennek a védzáradéknak figyelembe kell venni a politikai párbeszédnek az eredményét. Épp ezért ennek a megállapodásnak az egyes cikkét üdvözlöm, amely az emberi jogi demokratikus elveknek a figyelembevételét fontossá teszi, amely a megállapodásnak egy lényeges eleme. Ez azt jelenti, hogyha a kormány megsérti ezt a lényegi elemet, akkor a többi fél egyoldalúan és azonnal, ami előzetes konzultáció nélkül felfüggesztheti ezt a megállapodást. Hangsúlyozni szeretném, hogy a politikai párbeszéd nagyon fontos, egyedül ez a cikk nem elegendő egymagában, szisztematikus módon kell foglalkozni a jogállamiság és más kérdésekkel. Nyitott párbeszédet kell folytatni az emberi jogok kérdésekről, és a latin-amerikai partnereket ösztönzi kell arra, hogy proaktívak legyenek, és konkrét lépéseket tegyenek ezek megsértése ellen nagyon fontos a végrehajtása ennek a megállapodásnak, amely mindkét ország gazdasági szempontjait is megerősíti. Támogatom ezt a megalapodást, ugyanakkor várom a bizottságnak a válaszát a kérdésekre. Néhány megjegyzésem lenne még a rendelettervezettel kapcsolatban. Elnök, ezt még nem tartunk itt, tehát akkor kérem szépen ne most, hanem majd később, amikor foglalkozunk vele. Jó, tehát akkor ezzel lerezárjuk a kereskedelmi megállapodással kapcsolatos vitát, és május 29-e lesz a módosítók vizsgálatának az időpontja. Júliusban fogadjuk el a szakbizottságban a jelentést, és szeptemberben lesz a plenárison a tárgyalása. Jó, akkor köszönöm szépen. Akkor most térünk vissza a nyolcas pontra, amely a rendelettel foglalkozik. Bent Lange a jelentéstevő. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az hozzászóló, tehát Dávid úr nagyon kedves ember, mindenkivel, akit szeret, különösen engem, de azért megosztanám azt a nézetemet, hogyha ő a jelentéstevő, akkor talán hasznos lenne, hogyha itt lenne a vitánál, különösen, hogyha ez egy rövid vita. Elnök, ő itt volt, mielőtt ön megérkezett volna. Igen, ott volt, hát hallottam is, hogy felszólalt, és nagyon-nagyon kedves ember, elbűvölő ember, de hát azért köszönöm. Nos, akkor a nyolcas pont jön az Európa Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt két oldalú védzáradék és banán kereskedelmi stabilizálás mechanizmus végrehajtása. Bernd Langei a szor. Kedves kollégák! Miután már beszélgettünk egyszer a javaslatról, nos azóta további 14 módosító ajánl került beterjesztésre, amelyek tulajdonképpen integrálhatók a saját javaslataim közé. Hogy emlékeztessek arra, hogy négy fontos pontról volt szó a védzáradékkal kapcsolatban és a stabilizációs mechanizmussal kapcsolatban. És az első pont az az a kérdés, a jelentéstétel a bizottság által, illetve a releváns adatok összegyűjtése annak érdekében, hogy ezen információk birtokában mi parlamentként meg tudjuk állapítani, hogy a védzáradék és a stabilizációs mechanizmusokra szükség van-e. A második kérdés már arra vonatkozik, hogy milyen kritériumok mentén történik az értékelés, és a vizsgálat esetén mihez kell magunkat tartanunk, hogyha esetleg probléma merült fel. A harmadik pont arra vonatkozik, hogy a parlament miként kerül bevonásra, vagy kellene, hogy bevonásra kerüljön. A negyedik pont pedig a banán stabilizációs mechanizmus kérdése. No, kedves kollégák, a módosítók ugyanabba az irányba mutatnak, és ebbe az irányba fogalmaztam meg én is a javaslataimat. A módosítók közül sok szinte átfedés mutat, mondjuk a 32-es, az egy, mó, ez egy kiegészítés csupán, Úgyhogy azt gondolom, hogy szinte az összes módosítót integrálni tudom a jelentésbe. Tehát ez a négy pont, amit említettem, helyesen került kiválasztásra, támogatást kap a kollégák részéről. Van egy pont azonban, amelyen el kell gondolkodnunk, mert van az a javaslat, hogy a jogi alapot terjesszük ki, nem csak a 207-es hanem a 243-ast is, ami a távol eső vidékekre vonatkozik, az előző pedig a kereskedelemre vonatkozó jogi alap lett volna. Hát ezeket majd én is tisztázom magamban, kérek majd jogi tanácsot, különösen ugye itt a banán termelők érdekeit szem előtt tartva, hogy esetleg egy másik jogi alapot tekintve az ő érdekeiket is tiszteletben tudjuk tartani. No, tehát még egyszer mondom, a benyújtott módosítók úgy gondolom mind integrálható, ami pedig a jogi alapot illeti, hát erről majd újra el kell gondolkodnunk. Jó, akkor most megvitatjuk a módosítókat. José Vandes következik. Presidente, no había escuchado mi nombre. Eh, yo... Köszönöm szépen, nem is értettem pontosan a nevemet, de egy kérdést szerettem volna feltenni. És ez ugyanaz a módosító tulajdonképpen, mint az előző mó jelentés nél, ugye a banán stabilizációs mechanizmusról van szó. Lange úr azt mondta, hogy koherensek a módosítók, de várjuk a jogi tisztázását annak a kérdésnek, hogy mi legyen a peremvidék fekvő területekkel, de a kérdésem akkor az, hogy mi a különbség a stabilizációs mechanizmus és a védzáradék között a különbség? Miért kellene különbséget tenni, hiszen nem lehet kontingenseket felállítani. Ugye nem is ezt kértük, azt mondtuk csupán, hogy amikor egy bizonyos küszöbb volumen elérésre kerül, akkor történhet az, hogy sérülnek az érdekek. kereskedelmi kérdéseket kívánunk ugye itt körüljárni, nem pedig politikai kérdéseket a megállapodás kapcsán. És addig, amíg nincsenek volumenek, mennyiségek tekintetében információk, nem tudunk semmit biztosra előre. A bizottságnak tudni kellene, hogy mikor lesz valaminek kedvezőtlen hatása, negatív hatása, és arra tud majd reagálni. Mi most egy olyan intézkedést szeretnénk, amely konzultációs mechanizmussal egyenértékű intézkedés. Ez viszont politikai döntés. A néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Lange úrnak is, a jelentéstevőnek. Én üdvözlöm a javaslatot a védzáradékról és a stabilizációs mechanizmusról a banán vonatkozásában Kolumbia, Peru és az Unió közötti kereskedelmi megállapodáson belül. Ugye a felfüggesztésre kerülhetnek a preferenciális vámok, ha egy bizonyos küszöbérték elérésre kerül. Saját ö, ö, csoportunkból van egy árnyékelentéstevő, aki ezen a témán dolgozik, és a banán globális kereskedelmének liberalizációja során azért arra vigyáznunk kell, hogy más területeket ne veszélyeztessünk, hiszen gazdasági és szociális aspektusokat is figyelembe kell, kell vennünk. Számos más régióbeli területet is érint ugye a mi döntésünk, és ezek nagyon sérülékeny területek. A stabilizációs mechanizmus, amit most javaslatra kerül, talán nem elég hatékony önmagában. A stabilizációs mechanizmus nem kerül majd automatikusan alkalmazásra, legalábbis a bizottság így fogalmazott. Ez viszont azt eredményezheti, hogy talán önmagában ez a küszöbérték nem lesz elegendő ahhoz, hogy a védzáradék alkalmazásra kerüljön. Tehát az agri részéről a bizottságot arra kellene késztetni, hogy hatékony legyen ez a mechanizmus, és legyen import monitoring rendszer, illetve az EU-s hazai termesztőket is védjük meg ezek a belső termesztők ugyanis versenyképesek kell, hogy maradjanak a piacon. Úgyhogy én az INTA jelentéstevőt támogatom, nagyon fontos a jelentéstétel és a monitoring, és ezt, ezt a két mechanizmust mindenképpen erősíteni kell. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság kap szót. Júla úr, Park úr. Yeah. Okay, thank you, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A védzáradékról és a stabilizációs mechanizmusról fogunk szólni általánosságban. Először is hagyd mondjam azt, és persze párhuzamosan ahhoz, amit Lange úr mondott, hogy a módosítókra vonatkozóan Peru és Kolumbia tekintetében nagyjából ugyanaz lesz, mint amit Közép-Amerika vonatkozásában a módosítók tekintetében elmondtunk. Tehát a célkitűzés az, hogy dolgoznunk kell annak érdekében, hogy a célkitűzések elérésre kerülhessenek, és nyilván van egy teher, amit a bizottság vállára helyeztek, Úgyhogy ezért egy kicsit hosszabban időznék ennél a témánál. Hosszi Andrea képviselő elmondta, hogy nem tudja, hogy a bizottság hogy fogja majd ezeket a mechanizmusokat keresztülvinni, ha nincsen megfelelő tájékoztatás, és hát problémák mutatkoznak. Következőről van szó. És nem a stabilizációs mechanizmusról beszélek most, hanem a, az általános védzárok, védzáradéki mechanizmusról. Ebben van egy vizsgálat, tehát, hogyha vizsgálatra kerül sor egy rendelkezés végrehajtása kapcsán, akkor amennyiben nem megfelelő a végrehajtás, akkor nyilván megfelelő lépések történnek. Tehát ez a mechanizmus információt gyűjt annak eldöntésére, hogy a védzáradék utána alkalmazásra kerüljön, avagy sem. Tehát vizsgálat előzi meg a döntést, elmegyünk a különböző csoportokhoz, és összegyűjtjük ezeket a az információkat. Ez egy olyan rendszer, amely jól működik, úgy van modellezve, hogy a létező kereskedelem védő mechanizmusokből gyűjtött tapasztalatok alapján működtetjük. Tehát az információs igény, amelyet a módosítóknál látunk, Nyilván még egyszer elmondom, fontos az adatok begyűjtése, ez történik a vizsgálat alatt, a kivizsgálás alatt, és utána döntünk arról, hogy a védzáradék alkalmazásra kerüljön-e vagy sem. Most pedig akkor át is adnám a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a bizottság bízik abban, hogy a parlament elkerüli a rendelet módosítását olyan módosítókkal, amelyek a szabadkereskedelmi megállapodásnak a lényegét veszélyeztetnék, hiszen akkor az egész megállapodás égre kerülhet. Közép-Amerika kapcsán ugye ez volt a helyzet. Néhány módosító ezzel kapcsolatban tulajdonképpen szembe ment az FTA tartalmával, különösen három területen. Először is az a javaslat, hogy a stabilizációs mechanizmus a banánra vonatkozóan 2020-on túl is érvényben legyen. Nos, hát ez nem szerepel a szabadkereskedelmi megállapodásban. Úgyhogy ezt nem is tudná jóvá hagyni Peru vagy Kolumbia, és Peru és Kolumbiával kapcsolatban mi sem. Tekintettel arra, hogy 2020-ban lejár a banán stabilizációs mechanizmus, akkor szélesebb körű védzáradéki mechanizmust fogunk bevezetni. A második terület, egyébként ezek a 30 és a 39-es módosítókban szerepeltek. Ha tovább megyünk, a stabilizációs mechanizmust automatikusan alkalmaznánk-e, amikor ezek a küszöbb volumenek elérésre kerülnek. 36 és 37-es módosítóról beszélek. Közép-Amerikánál ugye ez nagyon komoly problémákat okozott, az automatikus védzáradék tekintetében tudtunk megállapodni a partnereinkkel, és az elfogadás eh, eléggé nehézkesnek tűnik. Olyan mechanizmus kellene nyilván, amelyet mindenképpen meg eh, tudnak szavazni, de ne legyen egyfajta guillotine a küszöbérték. Aztán arról is döntöttünk, hogy a banán vonatkozásában ne kereljenek kvóták eh, újra bevezetésre, hiszen hogyha automatikus lenne a mechanizmus, akkor hogyha nő a behozatal és ennek arányában a vám is, akkor azt gondolom, hogy elég nehéz lenne ezt a vto n belül megmagyarázni és kitartani az elv mellett. Úgyhogy az FTA-val kapcsolatos nagy probléma az összeegyeztetés tekintetében a 24-es módosító, ahol automatikusan életbe lépne a stabilizációs mechanizmus 2016-tól Peru vonatkozásában, a védzáradék pedig, hogyha az 82 ezer tonna banánt hoznának be, akkor az eredeti FTA kötelezettségvállalás, ne felejtsük el, 90 ezer eh, tonna volt. Tehát, hogyha nő ugye a volumen, akkor megint automatikusan kiváltaná a mechanizmusnak az életbelépését. Úgyhogy erről kell még tárgyalnunk az érintett felekkel. Tehát semmiképpen nem szeretnénk, hogyha a parlament most olyan módosítókra ragadtatná el magát, amelyel a szabadkereskedelmi megállapodásnak a tartalmát és alapját veszélyeztetnénk. Nyilván a banán vonatkozásában mondom ezt, mert nagyon sérülékeny terület ez, sérülékeny ágazat az Unióban. Pontosan ennél fogva nem liberalizáltuk az FTM belül a, a banán szektort. Van egy külön stabilizációs mechanizmus a banán vonatkozásában, amelyet nagyon gyorsan lehetne alkalmazni, anélkül, hogy védzáradékos vizsgálatnak kéne megelőzően alávetni a területet, és ugye a peremvidékre vonatkozóan vannak megfelelő rendelkezések. Ez az általános védzáradékos mechanizmus bármikor alkalmazható, 2020-ig és azt követően, és arra is emlékeztetnék, hogy ha megreformáljuk majd a közös piaci rendtartás 2007-es változatát a banánra vonatkozóan, akkor hát az egész ágazatot nagy mértékben módosítani fogjuk, különösen a peremvidékek tekintetében, hiszen óriásiak a kihívások, a bilaterális és a multilaterális kereskedelmi megállapodásokat illetően. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, hogy lezárjuk ezt a napirendet, akkor kérem a jelentéstevőt, mit szól ahhoz, amit a bizottság mondott, hogy bizonyos módosítók nem kompatibilisek, nem összeegyeztethetők? Elnök úr, 24-es módosító. Hát, nyilván azért ezek a számok, amik itt szerepelnek, nem egyeznek meg a megállapodásban szereplő számokkal. Úgyhogy meg kéne nézni ennek az okát. Biztos volt oka azért a 24-es módosítónak. Na de ahogyan megállapítottuk az előbb, ez a megállapodás még nincsen meg hivatalos formában. Úgyhogy kvázi egy olyan megállapodásról beszélünk, amit talán 2012-ben, vagy csak 2013-ban fogunk megkötni. Más volumenről beszélünk, három évre visszamenőleg. Nyilván azt a volument kell alapul venni, amely érvényes és hát praktikusan a létező volumen a megállapodás megkötésének időpontjában. Úgyhogy visszamenőlegesen mindenféléket lehet követelni, csak hát jogilag kötelező módon erre nem lehet hagyatkozni. Úgyhogy a megállapodás életbelépésével szeretnénk a kialkodott kvótákat is rögzíteni. Hát ez logikus, hiszen akkor lép majd életbe a megállapodás. A második pont, elnök úr, nagyon sok módosító, amit előterjesztettünk, most a bizottság szerint nem felel meg a szabadkereskedelmi megállapodás szellemének. Hát szerintem ezt nézzük meg még egyszer alaposan, különösen, hogyha 21-es módosítót vesszük golcső alá. A megállapodásban itt szerepel megállapítása mechanizmus alkalmazására, úgyhogy nekünk van mozgásterünk e tekintetben, hogy a saját termesztőinkkel szemben, akik igényeket támasztanak Európában, hogyan lépjünk fel. Tehát egyfajta bársonyos átmenetet tudok elképzelni a szabadkereskedelem irányában. Tehát a megállapodásban a mechanizmus nem kerül rögzítésre, ezért én kitartok amellett, hogy van mozgásterünk, hogy ezt a mechanizmust körülhatároljuk. Nyilván ebben a szellemben az összes módosítót át fogom vizsgálni jogi szempontból, lehetetlent nem fogunk kérni és igényként támasztani, de a mozgástér, ami adott, szerintem azt fordítsuk a saját javunkra. Thank you, calendar. Köszönjük szépen. A jelentés tervezett és a módosítókat 20, május 29-én és 30-án tárgyaljuk. Most akkor nézzük a tízes napi rendi pontot. Ez is egy jogalkotási anyag. Ez a kettős felhasználású termékek kivételére, transferjére, broker tevékenységre és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló tanácsi rendelet módosítsa. Ezt a rendeletet a kettős felhasználású termékek listáját, illetve már alkalmaztuk, de állandóan változtatják a listát. Épp ezért a bizottság bennünket, mint jogalkotókat megkért arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján változtassuk meg ezt a listát. Tulajdonképpen ő már mindent elmondott erről az egészről. Ez egy nagyon technikai jellegű rendelet. Nem kellene igazán ellentmondónak lennie, vagy vitásnak, inkább csak aktualizáljuk a Lisszaboni valósághoz ezt a jogszabályt. Ugyanis ez a jogszabály nem megfelelő, vagy nem volt, míg a bizottság meg nem tette volna ezeket a változtatásokat. Elsősorban két dologgal kapcsolatos. Egyrészt a termékek listájának az aktualizása, tehát napra kézrehozása, a másik pedig a zöld listáról való levétele bizonyos országoknak e, e, egy, és egy egyszerűsített e, eljárást biztosítani a kettős felhasználási termékek exportjával kapcsolatban. A parlament, amikor foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor már megkérte ezeket, és épp ezért reméljük, hogy ez nem lesz problémás. Különösen, hogy nekünk a felhatalmazásen alapuló jogi aktusokon keresztül nekünk erre jogunk van, hogyha a bizottság ezt a megfelelő módon teszi meg. Egy kicsit szeretnék csak a részletekre térni. Szerintem e, nekünk jogalkotóként e, nem e, az lenne a feladatunk, hogy 200 oldal műszaki leírással foglalkozzunk. Ugyanakkor, amikor valahol problémák vannak egy országgal kapcsolatban, akkor nem egyszerű eljárás kellene, hanem gyorsan kellene lépnünk, hogy ezeket az országokat levegyük erről a listáról. Épp ezért az egyetlen módosító, amelyet én itt előkészítettem, az a komitológia eljárásnak a harmonizálása azzal, amit mi a, az omnibus csomaggal kapcsolatban javasoltunk. Tehát a komitológiai eljárással a parlament eljárását így harmonizáljuk. Mindenesetre köszönöm a bizottságnak a jó munkát. Elnök, köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevők? Valaki kére szót ezzel kapcsolatban. Szeregel úr, ön az egyik szár, Zálba Videgen úr, Zahradi úr az egyik árnyék jelentéstevő. Nem kell annyira bátorítani őket Eh, jó lesz ez így. Akkor most hallgassuk meg a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék csak reflektálni. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő előadása tulajdonképpen minden kérdéssel foglalkozott eh, egyetlen megjegyzésem lenne, hogy ez azon ritka alkalmak egyike, amikor a bizottság általi változtatásokat mind a tagállamok, mind az exportáló kérik, tehát mindenki látja, hogy aktualizálni kell ezt a listát, méghozzá mindé, minél gyorsabban, hiszen versenyképesek le, szeretnének lenni az exportálók a harmadik országokkal szemben, és az Európai Unió szerepét pedig meg kell erősíteni én úgy érzem, hogy a jogalkotók is nagyon fognak örülni annak, hogy nem az ő feladatuk ez. Nos, önnek kell lezárni az jelentéstevőnek a vitát. Igen. Ezzel akkor lezárom a vitát. Köszönöm szépen. A jelentést tervezett megbeszélése május 29-én lesz 29-30-án a következő ülésen, és a jelentést júniusban fogadjuk el itt a szakbizottságban. 11-es napi rendi pont. A kis és középvállalkozások és nyilvánvalóan a kereskedelem kérdése ez ővelük kapcsolatban. Ez az ITRE véleménye, ők az illetékes bizottság, és a vélemény előadója Julio Winkler. Öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársak, kedves vendégek! Elég egyértelmű volt az első eszmecsere alapján, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság üdvözli ezt a közleményt, illetve üdvözöljük azt is, hogy a KKV-k kereskedelmének külső aspektusaival foglalkozunk, a nemzetközi vonatkozásokkal szeretném én is elismerni a pozitív aspektusokat, ugyanakkor négy észrevételt fogalmaznék meg. Először is nagyon fontos, hogy minden egyes kis és közepes vállalkozás sajátosságát figyelembe vegyük, méretét, származását, nem mindegy, hogy egy nagyon jól működő régi tagállam gazdaságában működik egy kisvállalkozás, vagy pedig egy küzdködő új tagállam gazdaságában. Már a belső piachoz való hozzáférés sem azonos, nem beszélve a nemzetközi kereskedelemről. A kisvállalkozások egészen más helyzetben vannak, mint a közepes méretűek a nemzetközi kereskedelem szempontjából. A második észrevételem az, hogy a közleményben a jelenlegi programok kritikus értékelését is megtaláljuk, és üdvözöljük az észszerűsítést, illetve a hatékonyság és szubszidiaritás elveinek alkalmazását. Ezek nagyon fontosak. Egy csomó minden történt az EU szintjén, egy csomó minden történt nemzeti szinten is. Úgy gondolom, hogy a szinergia a meglévő mechanizmusok között sokkal hatékonyabb, mint hogyha új mechanizmusokat találunk ki, használjuk a meglévő mechanizmusokat hatékonyabb módon. Harmadik észrevételem az együttműködés a szerepvállalók között a külső, tehát a harmadik piacokon, illetve prioritást képező piacok. Úgy gondolom, hogy minden ezirányban ható lépést üdvözölnünk kell, hogyha azt találjuk, hogy súlyos kritika éri a KKV központokat, akkor figyelembe kell venni sokkal hatékonyabb módon a bírálatokat. A bírálatok azt jelentik, hogy változtatnunk kell a dolgokon még egy dolog, az Európai Unió külső politikáinak a KKV-kra hatorolt, hat, gyakorolt pozitív hatása, hát ezt is mindenképpen üdvözölnénk. Nem vagyunk teljes mértékben harmóniában az Európai Bizottsággal, öt pontot szeretnék hangsúlyozni. A közlemény lehetett volna merészebb ezeken a területeken, véleményem szerint. Többször is beszéltem már erről itt a szakbizottságban a múltban, azóta, hogy a ö, kisvállalkozási ö, jogszabály ö, nyilvánosságra került a jelenlegi mechanizmusok feltérképezése nagyon fontos, hogyha megvannak az eredményei ennek a feltérképezési gyakorlatnak, akkor kötelező erejű vállalásokkal mehetnek tovább a tagállamok. Teljes mértékben tisztában vagyok a eredményekkel. Tudom, hogy nagyon nehéz a tagállamok érdekeit összeegyeztetni, de legalább politikailag el kell kötelezni magunkat, mi szerint ez a helyes irány. A tagállamok még vonakodnak, de legalább mi mondjuk ki, hogy ez a helyes irány, megvan a gazdasági irányítás, megvan a kívánság, hogy erős legyen Európa, hogy a jövőben a gazdasági kohézió erőteljesebb legyen, mondjuk ki akkor a saját véleményünket erről közhatóságok proaktív programjai. Nyilván várnunk kell, meglátjuk majd, hogy hogyan alakulnak a dolgok, de legyünk nagyon elővigyázatosak, hogyha támogatásunk többségét olyan KKV-knak adjuk, amelyek már a nemzetközi piacon jelen vannak, és megfeledkezünk róla, hogy több ezer KKV ö, még csak nem is tud arról a lehetőségről, hogy nemzetközi ö, tevékenységet is folytatna, akkor egyensúlyra kellene a kettő között ö, törekedni. Működő tőke terén egyensúly kialakítása, hát nem is kell belemenni részletekbe, mindenki tudja, hogy milyen hosszú vita van mögöttünk. A működő tőke alapvető fontosságú a kkv számára. Vehetjük alapul az amerikai, az USA példát, de próbáljunk mindenképpen EU szintű megoldást találni kereskedelmi ágenda a kkv számára. Úgy gondolom, hogy kicsit többet kellene tennünk az IPR és a közbeszerzés terén a KKV-k érdekében. Azt gondolom, hogy nincs több időm. Még egy utolsó dolgot mondanék, elnök úr. A prioritást képező piacok listája az EU-s támogatás szempontjából úgy gondolom, hogy sokkal észszerűbb megközelítést igényel. Vannak nyugat-balkáni országok, vannak keleti szomszédságbeli országok, nem csak Kínát, Indiát kellene látnunk, illetve az óceán túlsó partját, hanem a közvetlen szomszédainkat is, a geopolitikai érdekeket is figyelembe véve európai szinten. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos vagyok benne, hogy nagyon produktív, termelékeny párbeszéd alakul majd ki. Természetesen szívesen válaszolok az észrevételekre, és bízom benne, hogy ez a közlemény is még javul a jövőben. Köszönöm szépen, én is egyetértek hogy a mi kontribúciónk az ITRE szakbizottság munkájához, az Európai Bizottság közleményével kapcsolatban, Small Business Big World, kisvállalkozások nagyvilág, nemzetközi kereskedelem a KKV-k életében fontos lehet. Hallgassuk meg az árnyék előadókat, először a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon röviden annyit mondanék, hogy az előadó észrevételei véleményem szerint helyesek. A KKV szektor Európában stratégiai fontosságú és nagyon pozitív ez a e, tervezet. Különösen az ötös pont érdekel engem a tagállamok e, kötelezettségvállalása Európában, különösen a hetes kezdeményezés fényében a kis vállalkozások, a stratégiai gyártó e, ipar területein komoly hozzáadott értéket jelentenek, és az export, a helyi export, 10-es, 14-es tartozik ide, illetve a jelenlegi kereskedelmi tárgyalások alapján mindenképpen támogatnunk kell ezt a szektort, konkrét támogatásra van szükség, és ha a Small Business Act-re gondolunk, úgy gondolom, hogy a KKV-k támogatása a világpiacon igen fontos. A szellemi tulajdonjog szempontjából, a bíróságok szempontjából, a közbeszerzések szempontjából. A célkitűzéseket jól meghatároztuk, és valószínűleg még nyújtunk majd be módosítókat Dartmouth úr, EFT. Ez egy nagyon fontos téma, és nagyon jó lett volna, hogyha a kedves kollégák és jelentkeztek volna hozzászólásra, eljöttek volna. Na, három nagyon egyszerű dolgot mondanék csak többé-kevésbé mindenki támogatja a kis és közepes vállalkozásokat. Szinte mindenki azt pártolja, hogy az Európai Unió tagállamainak cégei exportáljanak. Ezért aztán mindenki különösen pártolja, hogy a kis és közepes vállalkozások is exportáljanak a nem EU tagállamokba. De nekem van itt egy angályom, amit el kell, hogy mondjak. Meg pedig az, hogy emögött a szömeg mögött, amiben, amihez mindenki, amiben mindenki egyetért, ennek az ürügyén nehogy megint újabb Európai Uniós többlet bürokrácia jöjjön létre. Az én frakcióm szerint ez egy trójai faló a további európai integráció érdekében, és a nemzetállamok, illetve Európa népei nem ezt akarják. Szeretnék most két dolgot hangsúlyozni. Van itt egy ötös pont, miszerint felhívást intézünk a bizottsághoz olyan jogalkotási javaslat készítésére, amelyben kötelező erejű kötelezettségállásokat alapít meg a tagállamok számára, a KKV-k nemzetközivé válását támogató politikákkal kapcsolatos valamely nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében. Hát ez nagyon jól hangzik, csak hogy mi fog történni? Az fog történni, hogy az Európai Bizottság egy 15 oldalas jogalkotási javaslattal fog előállni, ami még további terhet jelent majd a KKV-k számára a tagállamokon belül. Mindezt az egyszerűsítés nevében. Szóval ez fog történni. Másfelől értem, hogy az előadót miért aggasztja, és tiszteletben tartom ezt az aggályt, az, hogy lenne egy EU szintű fórum, amivel a KKV-k működő tőke hiányát lehetne pótolni. Szerintem ez teljes mértékben kivitelezhetetlen. Aki már járt kaszinóban, életében tudja, hogy a kaszinó úgy működik, hogy befizetnek pénzt, és azt a pénzt lehet megnyerni. csak hogy van egy marzs, van egy rés, többet fizetnek be azok, akik játszanak, mint akik összességében nyernek, ebből élnek a krupiék. Olyan ez, mint az EU intézményei. Hogyha tényleg lenne EU szerte működő szerv, ami a KKV-knek működő tőkét juttatna, mi történne? Az történne, hogy óriási pénzeket fizetnének ki a tagállamok, Na most azt azért tudni kell, hogy az adófizetők nem örülnek neki, hogyha tagállamok nagyon sok pénzt fizetnek EU célokra. Óriási méretű bürokrácia élne ebből, és kicsi része a pénznek kerülne csak a, a KKV-khoz. Ez mindenképpen aggodalmat okoz számomra is. Kíváncsi lennék, hogy az előadó miként válaszol ezekre az aggályokra. Elnök, köszönöm szépen! Nyilván arról szól az egész valóban, hogy van-e hozzáadott értéke az Európai Unió fellépésének ezen a területen. Josef Andrés, szocialisták. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok után, amit most eh, hallottunk, ugye a kaszinó és a krupié összehozva a KKV-kkel, annak fényében szerintem ezen jelentéssel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy a KKV-k azok munkahelyeket teremtenek Európában. Ugyanakkor nem élveznek bizonyos lehetőségeket, mert nem hangoljuk össze a különböző szükségleteket. Nagyon fontos, hogy a KKV-ket eh, integráljuk a piacba, eh, új lehetőségeket eh, teremtsünk számukra, az administratív folyamatot könnyebbé tegyük. Mindez segíti a KKV-ket, mind az EU, mind a 2000, az EU 2020-as stratégia segíti őket. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy hogy tudunk új munkahelyeket teremteni az Európai Unió számára. Épp ezért nagyon fontos a KKV-k és a versenyképesség kérdése hiszen keressük a foglalkoztatási lehetőségeket, és a javaslatok, amelyeket tettek, azok nagyon hasznosak, és, és valóban munkahelyeket teremtenének. Julió. Ja, nem? Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a nagyon pontos leírását a jelenlegi helyzetnek, és a javaslatait is. Általánosságban ez a vélemény jó irányba mutat, és természetesen egyetértek, és mindannyian egyet kell, hogy értsünk azzal, hogy valamit tennünk kell a KKV-k részesedésének növelésére a világ kereskedelmi volumenben, mind az EU-s, mind a nem EU-s világban. Szeretnék rámutatni arra, hogy utalnak a mikrovállalkozásokra is, a nyolcas pontban, hiszen ezeket gyakran figyelmen kívül hagyják, és ezért örülök, hogy a jelentéstevő erre utalt. Ezen kívül van még egy fontosabb megjegyzés a 12-es bekezdésben, amely azok számára talán fontosabb, akik még az EU utolsó bővítési hullámának részesei lehetnek és tudják, hogy a kisebb vagy új tagállamoknak a KKV-i néha hátrányos helyzetben vannak, és épp ezért ezt a megjegyzést figyelembe kell venni. Ugyanakkor be kell vallanom, hogy vannak olyan bekezdések, amelyekkel én látok problémákat, és így csak az előttem szólónak a véleményét követem, amikor azt mondom, hogy az 5-es és a 11-es bekezdéseknek a megfogalmazásának világosabbnak kellene lenni. Ugyanis a jó szándék az nem mindig elegendő, és nem kellene újabb jogalkotási terhet létrehozni, és bürokratikusabb eljárásokat létrehozni. De alapvetően egyetértek a jelentéssel, épp ezért szeretném megköszönni az előadónak, hogyha van is vitás kérdés, arról beszélhetünk majd a későbbiekben. Elnök. Akkor lezárom a listát, és Ramsdorf kolléga kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevőnek ezt a riasztó jelentést. Azért riasztó, mert 75%-a a munkahelyeknek a KKV-k részét mutatja. Ugyanakkor csak 4%-át uralják a kutatás és fejlesztésnek, tehát ez mutatja, hogy a KKV-knek az európai piacon milyen nehéz a helyzete. Különösen az új tagállamokban ők alul tőkésítettek, és semmit sem tettünk a KKV-k érdekében, hiszen például amikor néhány évvel ezelőtt elfogadtuk a mikrohelytelekkel kapcsolatos csomagot, akkor nem, igaz, nem történt semmi igazából. Ugyanakkor Ázsiában és a világ más részein 200 millió ember a mikrohitel mozgalomon keresztül lehetőséget kaptak, ugyanakkor az Európai Unióban továbbra is csak üres szavakat hallunk. Épp ezért megérett a helyzet, és a versenytársaink nem alszanak. Például az Egyesült Államokban a, a, a Nem. kockázati tőkének a rendszerét bevezették, és, és itt John Bunyannek a Pilgrim's Progress, tehát a zarándok előrehaladását emlegethetném, mint példát. Nos, akkor még kivételt teszek, és a zöldek képviselőnek adok szót, mert eddig még senki sem szólalt fel a nevükben. Jánik Zsadó, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Vannak nagyon jó dolgok ebben a jelentésben, például a KKV-k nemzetközi dimenziójának felkarolása. Mi is fogunk egy sor módosított benyújtani arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a sokszor tisztességtelen versenytől megvédeni az EU szintjén ezeket a vállalkozásokat, sokszor ütköznek nehézségekbe, a dömping ellenes intézkedések, a közbeszerzések. Van egy egész sor intézkedés, amivel lehet segíteni a KKV-kat. A KKV-k igazi piaca az európai piac, és igazából a fő kérdés az, hogy hogyan lehet a nemzetközi versenytől, nem gyakran tisztesítelen megvédeni őket. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, fegyelmezettebbek kell, hogy legyünk, szigorúban kell kezelnünk az időt, mert késésben vagyunk, és még egyszer emlékeztetnék rá, hogy 32 napi rendi pontot kell, hogy megbeszéljünk ezen az ülésen. Most a bizottságot kérdezzük meg, Kiriacis úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr köszönet a jelentéskészítőjének, a többi képviselő asszonynak és úrnak. Nagyon érdekes, hasznos észrevételeket kaptunk. Meg fogjuk vizsgálni részletesen a jelentés tervezetet, a fő gondolatokkal egyetértünk, a az Európai Bizottság a közlemény végrehajtásakor figyelembe veszi a, a szektor méretét, illetve azt, hogy hol működnek a KKV-k, ez vezérelve a szakpolitikánknak. Már a korábbi vitában jeleztem, hogy a célunk nem az, hogy új mechanizmusokat hozzunk létre, amelyek megkettőzik a már meglévőket, hanem alapvetően az, hogy a KKV-k kollégákat segítő szolgáltatások jobbak legyenek, és az EU összes KKV-ja tisztában legyen a lehetőségeivel, bizonyos tagállamok hatékonyan támogatják már is a kisvállalkozásokat, mások azonban nem. attól függetlenül, hogy a közeli piacokról vagy a távoli kontinensekről van szó, segíteni kell a KKV-kat. Jelezném, hogy nem nyújtunk prioritást az olyan intézkedéseknek, amelyek a kínai, indiai, braziliai piacon való fellépést segítik, tehát a keleti partnerséghez tartozó országok, vagy a Balkán Eh, térség országainak eh, piacai is eh, ugyanilyen megítélés alá kerülnek. amennyiben a bizottság jogalkotási javaslattal áll elő, kötelező tagállami intézkedésekre, a kkv megsegítésére. Nyilván tudják, hogy ebben az esetben egyes tagállamok ellenvéleménnyel fognak élni, azt fogják mondani, hogy ezek a kereskedelmi ügyek tagállami hatáskörbe tartoznak, vagy hát ezek nem kereskedelmi ügyek, ami a pénzügyi támogatást illeti a kkv számára, a versenyképességi és innovációs program keretében 170 ezer KKV részesült 2010-2011-ben támogatásból, mint tudják, kevesebb pénz van ebben a keretben, mint a kohéziós keretben. Mindenképpen javítani próbáljuk 2014 és 2020 között a versenyképességet, és ezt támogatjuk is a KKV részére. Köszönöm szépen, nagyon hasznos dolgokat hallottunk. Elnök, Juliu Winklerhez fordulok, széleskörű támogatást kapott az ön jelentés tervezete, voltak azonban ellenvetések is, kérem reagáljon el er-, ezekre és zárja le a vitát. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a kedves kollégáknak a vitát, valóban nagyon fókuszált vita volt, nagyon jó gondolatokat hallottam, köszönöm a javaslatokat, a támogatást és a kritikát is. Teljes mértékben egyetértek, hogy csak néhány dolgot említsek, például azzal, hogy az USA modellt nem lehet egyszerű átemeléssel az EU gazdaságára alkalmazni. Európaiasíteni kell a az így átvett dolgokat, legalábbis, ha fogalmazhatok így. William Dartmouth kollega nagyon kritikus volt, egyetértek vele, meg a bizottsága, és természetesen, hogy nincs szükség új mechanizmusokra. Persze nem is gondoltam én új intézmények létrehozására, hanem arra gondoltam én is, hogy a meglévő mechanizmusok közötti szinergiákat kell kialakítani mindenek előtt. Természetesen amikor trójai lovakról beszélünk, hadd fogalmazzak meg egy második politikai üzenetet is, hiszen egy elsőt már megfogalmaztunk, a második az lenne, hogy nagyon sokan vannak ebben a parlamentben, akik szívesen építenének trójai falovakat annak érdekében, hogy a jövőben Európa erősebb legyen, annak érdekében, hogy a gazdasági irányítás működjön, hogy az Európai Unió koherensebb és erőteljesebb legyen. És kedves kollega, hadd mondjam el önnek, hogy én elismerem, hogy e kollégák közé tartozok, én erősebb koordináltabb Európát szeretnék a jövőben. Ami a kaszinók kérdését illeti, igen, hát emlékezhetünk rá, hogy a kaszinó kapitalizmus vitt bennünket válságba. Nem csak bennünket, Európát, hanem a globális gazdaságot, a világgazdaságot, a kaszinó kapitalizmus vitte válságba. Úgyhogy az én válaszom a kaszinó kapitalizmusra az, hogy én nagyon is hiszek benne, hogy a helyi KKV-k a gyártóiparban, a szolgáltatásnyújtásban jelentik a választ az USA kaszinó kapitalizmusára. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje ehhez a jelentéstervezethez május 10-e 18 óra és az itre jelent jelentésének saját módosítóit is érdemes megvizsgálni tehát a magához, az ITRE jelentéshez a módosítókat az ITRE-hez kell benyújtani, nem az intához. Most pedig áttérhetünk a 12. napirendi pontra, a keleti partnerség kereskedelmi szempontjai. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amit a mi szakbizottságunk kezdeményezett. Miroslav Ransdorf a jelentéskészítő, az előadó már megbeszéltük a jelentéstervezethez benyújtott módosítókat, illetve az első eszmecserére sor került. Most ezeket a módosítókat fogjuk megvitatni, amelyeket benyújtottak nagy számban. 142 módosító érkezett, az előadó azt javasolja, hogy a következő INTA ülésen májusban szavazzunk, addigra halasszuk el a szavazást. Én átolvastam, lapoztam a módosítókat. Egyes módosítók szerintem meghaladják a mi hatáskörünket, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok területét. Úgyhogy lehet, hogy egyeseket elfogadhatatlannak kell majd minősítenem, ezekben az esetekben jelezni fogom, hogy mi a helyzet. Előadó, öné a szó. Köszönöm szépen. Hát most a banánról és más közép-amerikai és latin-amerikai témákról áthajózunk kevésbé finom, mint a vodka, brandy és bor termékekre, a keleti partnereink termékeire. Hát attól függ persze, nem halljuk itt most a közbeszólásokat, gusztus dolga, hogy kinek mi ízlik, de hálás vagyok a kollégáimnak, akik 142 módosítót nyújtottak be, azaz nagy számban érkeztek módosítók a témában és a jelentéstervezetemhez. És Remélem, hogy ez annak a, az élénk érdeklődésnek a tanúbizonysága, amelyel a keleti partnerség kelet, kereskedelmi aspektusait illeti, amivel ezeket illetik. Miért olyan fontos ez a téma? Nos, ugye a politikai és földrajzi megjelenésen túl is mutatnak ezek a e, módosítók. Számos olyan területet azonosítottam a módosítókon belül, amelyekre vonatkozóan bízom abban, hogy kompromisszumokat sikerül majd kialkudni, és e, kollégákkal együtt remélhetőleg meg is lesz a mozgástér ehhez a kompromisszumhoz. Igyekszem a kollégáim felé egy egyeztető ülést javasolni, amelyen a kompromisszumos módosítóknak a lehetőségét értékelhetnénk, és az egész stratégiát, hogy pozitív eredményre jussunk. A módosítók egy fontos csoportja politikai, munkaügyi, emberi jogi és környezetvédelmi aspektusokra koncentrál. Ugyanakkor ki kell emelnem azt is, hogy mindent nem tudunk figyelembe venni. Hiszen az INTA szakbizottság keretén belül dolgozunk, így például az emberi jogi aspektus, én úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk fókuszán kívül eső jogok. Nyilván más szakbizottságok figyelembe veszik ezeket az aspektusokat, például a külügyi szakbizottság, és Moreira elnök úr egy ülésünk alkalmával ki is emelte, hogy ez az jelentés a keleti partnerség kereskedelmi vonatkozásairól szól, nem pedig az emberi jogi aspektusairól. Tehát, hogy milyen előrelépések történtek a keleti partnerség országain belül. Úgyhogy tiszteletben tartva ezt a megjegyzést az elnök úrtól, ebben a szellemben fókuszálom a figyelmemet a keleti partnerség kereskedelmi vonatkozásaira a jelentésben. We will uh, make a brief uh... Röviden számba vesszük a módosítókat, témákat illetően, amelyre ugye a szöveg kitér. Először is ugye nagyon sok módosító, amely előterjesztésre került, Ukrajnára vonatkozik. Ukrajna talán a legfontosabb ország a keleti partnerségen belül, 46 milliós lakossága van, és hát bizonyára tudják, hogy az EU-Ukrajna társulási megállapodás és a méreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás március 30-án életbe lépett. Úgyhogy emiatt a módosítók egy része tulajdonképpen már okafogyottá vált. Most a ratifikációs folyamatnál tartunk már. Aztán van egy pár módosító, amely a B preambulum bekezdésre utal, azaz, hogy a déli szomszédságunkban élőkre irányult figyelem járna a keleti partnerség országainak is. Nem teljesen tudok egyet érteni ezzel, mert ez nem lenne fair a keleti partnereink felé, és nem is reflektál a valóságra. A tisztelt ház képviselői több ízben elmondták, hogy az arab tavasz nem lehet a jele annak, hogy a keleti partnerségről lemondunk, nem figyelünk oda rá. És ez egy olyan fontos megjegyzés, amit benne kívánok tartani a jelentésben is. Nagyon sok előterjesztett módosító Belarusra, Fehér Oroszországra vonatkozik. Ezen módosítók többsége olyan aspektusokra fókuszál, amelyek nem kapcsolatosak megint csak a kereskedelemmel, gondolok itt megint csak a, az emberi jogi viszonyokra, úgyhogy ezekre nem is kívánok reagálni, hiszen az előzőekben elmondott elnöki meglátás szerint nem esik az illetékességünkbe ez az aspektus. Mindazonáltal szeretnék még egyszer köszönetet mondani a javaslataikért, a módosítókért, és ígéretet tehetek arra, hogy megfelelő időn belül meghívom önöket egy eszmecserére, az expozémban elmondott témák tárgyában, és bízom abban, hogy hamarosan pozitív eredményre jutunk ebben a témában. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. Jó, akkor röviden, mert már 10 perc el kellett volna kezdeni a koordinátorok ülését, késésben vagyunk, úgyhogy korlátozott idő áll rendelkezésünkre, de akik szót kértek, megkapják. Taylor úr kap szót elsőként. Köszönöm szépen. Sorry. No, no. Let's start with the shadows. Kezdjük akkor inkább a shadowkkal. Zalewski képviselő az első. Nem halljuk sajnos mikrofon nélkül a közbeszólásokat. So he's the, he's the culprit. <laughs> vannak itt áldozatok is, vannak áldozatok, hát folytassuk. Köszönöm szépen. Lengyelül fogok beszélni. Szerettem volna köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy itt elővezette a jelentést, és osztom a véleményét a tekintetben, hogy a kereskedelmi kapcsolatok, a megerősített megállapodások, a kereskedelmi megállapodásokról valóban fontos eszközük a keleti partnerség országaival. Ezért nagyon fontos, és egyetértek a jelentéstevővel, ennek a kapcsolatnak a megerősítése. Vannak azonban olyan problémák is, amelyekre oda kell figyelnünk. És az egyik ilyen pont nagyon is a politikai aspektussal függ, függ össze, mert ez nem leválasztható a teljes témáról politikai oka volt annak, hogy a keleti partnerséget életre hívták. Ugye az volt az elképzelés, hogy az Európai Unió kapcsolatokat ö, alapít hat országgal a keleti partnerség kontextusában, társulási megállapodások révén. Ma nézzük meg Ukrajna példáján, és az, hogy a keleti partnerségben rejlő potenciált hogyan értelmezzük, akik majd közelítenek hozzánk, nos, ugyanez a helyzet, analóg a helyzet a méreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében is, a DCFTA-k vonatkozásában. Tehát egyrészt ugye ott van a modernizáció eszköze, akiknél, mely országoknál a jogállamiság és a demokrácia is elő, előre mozdulhat a megállapodások révén, és önmagában a demokratizálódás és a jogállamiság tekintetében elég magasra tettük a mércét. Nem csak Ukrajna kapcsán van itt azért most nagy problémánk, hanem Azerbajdzsán és Örményország is gondot jelent, mert egyszerűen nem tudják aláírni a társadalási megállapodást, mert ott van a háttérben Ukrajna, amely úgy tűnik, hogy gyönyörű szépen fejlődik, szemben a másik két országgal. Nem csak a demokrácia tekintetében, hanem a jogállamiság tekintetében is jóval előrébb tart Ukrajna. És aztán ugye látjuk, hogy talán rugalmasabban is kéne mutatkoznunk a társulási megállapodások megkötése vonatkozásában, de az az elképzelés, hogy, hogy, hogy a jövő év elején tekintetbe vesszük az országok beli politikai változásokat, mint például Moldova vagy Grúzia, amelyek megfelelnének a társulási megállapodások követelményeinek. És talán ezek az országok tudatában vannak annak, hogy ezek a problémák, ezek léteznek. Úgyhogy a jelentésem véletlenül tör, tír ki az országokra, Azerbajdzsánban például jövő héten választások lesznek. Hogyha DCFTA aláírása csak ezen országokkal, hát kérdéseket fed fel, és ugyanígy Oroszország vonatkozásában is sok a kérdés. Kézenfekvő okai vannak ennek, ugye Lukasenko diktatúra nem felel meg a társadalmi megállapodás követelményeinek. Sőt, a kereskedelmi megállapodás bármilyen formában úgy gondolom, hogy a modernizáció felé mozdíthatná el az országot, vagy ugyanígy a demokratizálódásra is hathat. Úgyhogy ennél fogva én azt gondolom, hogy a szálláspontukat meg kéne változtatnunk. Most pedig akkor egy pár módosítóra hagy térjek rá, amelyeket én kínálnék fel. Grúzia és Moldova. Ezzel a két országgal kezdeném. Úgy tűnik, hogy a jelentéstevő azt gondolja, hogy bizonyos termékekre, árukra vonatkozóan, amelyeket az Oroszország által elfoglalt területekről importálnak, Abháziára utalnék itt, rájuk is vonatkozna ez az FTA, ezek a minősített termékek. Nos, hát én úgy gondolom, hogy ha ezt az utat választjuk, akkor azokat részesítjük előnyben, akik Grúziát megosztják gyakorlatilag. És azért van egy nagyon fontos kérdés itt. A DCFTA megállapodás ugye nem csak az áru forgalomra és az árukereskedelemre vonatkozik, hanem a szabályzati aspektusokat is figyelembe kell venni. Ez utóbbi azonban a kormány feladata. Ugye van egy megállapodásunk, amely aláírásra kerül, és éppen ezért nehezen elképzelhető, hogy Oszétia vagy Abházia kedvére lesz egy ilyen DCFTA. Tehát azok a területek, amelyeket lefed a DCFTA, Nyeszneren túli területekre gondolok itt, és amelyek már nem képzik Moldova területét, ezekre vonatkozóan újra kéne gondolni ezeket a megállapodásokat. Nincs sajnos több időm, hogy többet szóljak erről, de remélhetőleg lesz majd még idő később. Köszönöm szépen. Most már negyedszerre vitatjuk ezeket, ha nem tévedek. Megvolt mindegyik státusz, stádiuma ennek a vitának, és állandóan a, most a módosítóknak a vizsgálatára kellene korlátozni. Nos, akkor most az árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen. Egyes módosítók igazából a szöveg újrafogalmazását jelenti, Tehát, um... Igen, ez egy nagyon jó jelentés. Szerintem helyesen is van struktúrálva, és fontos utalni arra, hogy az Európai Unió piaca nagyon fontos szerepet játszik a keleti partnerség országai számára. Az általam benyújtott módosítókkal ezt kívántam kidomborítani. Remélem, hogy ez mindenki számára világosá is vált az emberi jogokról is szólnék, ha megengedik, mert úgy látom, hogy itt azért megosztottak a vélemények ebben a témában. Sajnos azt kell mondanunk, hogy az INTA szakbizottság valóban nem illetékes emberi jogi kérdésekben, de nagyon sok jelentésben, mint például a Kolumbiára szóló jelentésben, igenis beszélünk erről az aspektusról is és több előttem szóló is szólt ebben a témában, amikor kereskedelmi vonatkozású kérdéseket tárgyalunk. Úgyhogy bizonyos módosítókat, főleg, hogy ezek hasznosak, a partnerségi megállapodásaink vonatkozásában igenis megérdemlik, hogy támogassák. Nyilván be is kell majd tartani a megállapodás tartalmát. Úgyhogy Grúziával kapcsolatban én támogatom a módosítót, ez egy nagyon lényeges módosító, ezért is nyújtottuk be a társadalmi, megállapodásra vonatkozóan. Itt a pozitív, pozitív döntésre is utalnék a szakbizottságon belül. Nyilván az ILO sztenderek betartása is lényeges, ezt is követeltem. Újra benyújtottam az erre vonatkozó módosítómat, és bízom benne, hogy ez benne is fog maradni a szövegben, hiszen így lesz koherens a szöveg. Egy másik nagyon fontos pont még, amelyet fontosnak tartok. Egy olyan fejezet integrálása, ami a fenntartható fejlődésről szól. Aztán a DCFTA-kat ugyanígy sorolom. Látom, hogy nagy az időbeli nyomás, úgyhogy mindjárt befejezem. Ukrajnával kapcsolatban támogatom az előttem szólók elképzelését nem tudjuk lezárni a tárgyalásokat Grúziával, mindaddig, amíg a komoly reform nem történik meg. Összességében az a kompromisszumos módosítókat várom a jelentéstevőtől, illetve azt is, hogy ugyanolyan jól fogunk tudni tovább dolgozni és együttműködni, mint eddig. The other shadow is Keith Taylor, Greens. Uh, thanks, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, Taylor kollega. Egészében véve Örülünk, hogy ilyen sok módosítót nyújtottak be. Hát nem egészen annyit, mint Ransdorf úr esetében, de nagyon fontos, hogy az álláspontunk az erős legyen, és ezek a módosítók hozzájárnak ehhez. Különösen üdvözöljük a Fehér Oroszországgal kapcsolatos aggodalmakat, és reméljük, hogy kompromisszumokat tudunk elérni. Azt hiszem, hogy kritikusan kell tekinteni a szabad kereskedelmi megállapodási politikát, és Tudom, hogy ez a kereskedelmi szakbizottság, és részei vagyunk az Európai Uniónak, és az emberi jogokat mindig támogatjuk és ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni a szabadkereskedelem területén sem. Ugyanakkor konstruktív kompromisszum tárgyalásokra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most akkor hallgassuk meg a bizottság véleményét. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak gyorsan szeretnék néhány kérdéssel foglalkozni. Jelezni szeretném, hogy a módosítók legnagyobb része nem okoz problémát, és nagyon érdekes. Ugyanakkor Zalewski urat szeretném támogatni, elsősorban a fenntartható fejlődés programját illetően. Ezek a 60-61-es és 114-es módosítókban találhatók. Mi a főigazgatóság részéről úgy látjuk, hogy a kereskedelem valóban ezeket az értékeket tudja terjeszteni a partnerországokkal kapcsolatban. Épp ezért a társulási megállapodások kapcsán hozzáférést biztosítunk a belső piacokhoz, ugyanakkor bizonyos értékeket is képviselnünk kell, amelyek a kereskedelmi és gazdasági érdekeket is szolgálják. Épp ezért szeretném jelezni, hogy a 28-as módosító az problémás, mert abban arról van szó, hogyha nincsen társulási megállapodásra lehetőség, akkor egy független kereskedelmi megállapodásra lenne szükség. Ez ellentmond az el, a megközelítésnek, ugyanis a társulási megállapodás helyett a gazdasági megállapodás az nem ösztönözné a partnereket arra, hogy elérjék, amiket mi szeretnénk. Épp ezért ez a 28-as megáll... módosító mond az 59-esnek, amelyet most védtem meg. Tehát itt akkor ezt koherenciát kellene, következetesnek kellene lenni. A 129-es és a 131-es módosítók esetében a kereskedelmi aspektust kellene egy közbenső megállapodással érvényre hozni, ugyanakkor az egész globális megállapodás, ez a DCTF és figyelembe vendő. DCFTA. Ugyanakkor a parafálása ennek a megállapodásnak, ez a társulási megállapodásnak a végén következik, tehát mielőtt politikai megállapodás ne lenne, és ez az aláírása a megállapodásnak, ez nem történhet meg. A biztos mindig azt mondta, hogy támogatja a közbenső megállapodások, intézkedéseknek az aláírását, de csak azután, hogy aláírták ezt már tehát azért, hogy a parlamenttel konzultáljanak előtte. Tehát nem lehet egy kereskedelmi egyezményt a parafálás előtt létrehozni. Zalewski úrral egyetértek a szaperatista régiók esetében az, hogy a DCFTA e, az tulajdonképpen a közösségi normáknak a kiterjesztése az összes partneri ország területére, itt Grúziára és Moldáviára gondolkozunk. Tehát azoknak az országoknak, akikkel tárgyalásokat folytatunk, meg kell mondani, hogy hogyan vezessék be ezeket az intézkedéseket. Köszönöm szépen. Kérem, hogy az előadó nagyon röviden zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönet a kedves képviselőtársaknak a módosítókért. Zalewski és Kutás árnyékelőadók nagyon sokat dolgoztak a módosítókon, nagyon hasznosak voltak azok. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan könnyű ez a terület, mint amilyennek tűnik. Ukrajna például nagyon jelentős részben otthont adott a volt Szovjetunió védelmi iparának, és az új termelési módokra való átállás nagyon nehéz ezen ország számára. Nem régen látunk egy bemutatót a Dnepropetrovsk régióról itt a régiók bizottságában beszélgettünk arról a cégről, amelyik a hosszú hatós, hatótávolságú rakétákat gyártotta korábban. 60 ezer ember dolgozott ott. Most 11 ezeren, ha vannak. 5-6 ezer mérnök dolgozott ebben az üzemben. Ilyen cégeket érdemes lenne megtartani és átalakítani, az új termelési módokra átállítani, de ez külső segítség nélkül nem megy. Az Európai Unióhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokra nagy szükség van. Ugyanez vonatkozhat Belarusra is, Fehér Oroszországra. A különbség az, hogy Fehér Oroszországban ezeket a nagy cégeket nem építették le, azok folytatják a termelést. A probléma az, mint hallhattuk, hogy politikai összefüggésekről van itt szó. A demokráciára való átállás azonban hosszú távú időigényes folyamat, időigényes folyamat, és mindenek előtt a joguralom, a jogállamiság kialakítását kell ö, támogatnunk. Ennek a, a fejlődésnek a csúcsa, a megkoronázása, a demokrácia kialakulása. A jogállamiság támogatását úgy is végezhetjük, hogy ezen országok irányítását nyugati típusú irányításra váltjuk. Köszönöm szépen az észrevételeket, megjegyzéseket, és hát nagy érdeklődéssel várom az együttműködés folytatását. Konszenzus alakult ki az előadó és az árnyék előadó között a tekintetben, hogy a menetrendet módosítsuk, a jelentés és a módosítók elfogadására május 29-én, 30-án a következő rendesülésünkön kerüljön sor. Ezzel a szakbizottsági ülés nyilvános részét lezárom. Kérem, akik nem vesznek részt a koordinátorok ülésén, hagyják el a termet a lehető leggyorsabban, mert most